So, dear colleagues, ladies and Kedves kollégák, hölgyeim és uraim. 3 o'clock, and we will start our intermeeting. Uh, so, welcome to everybody. First item. Jó. Az első. első napi rendi pontunk. Azt javaslom, hogy elhalasztjuk a második pontot, a következő ülésre, a 19-esre vonatkozik Ugyanez az afrikai delegációval, misszióval kapcsolatban, ha nincs kifogásuk, akkor a döntéseink értelmében fogunk tovább haladni. A hármas napi rendi pont következik. Az interneten közvetítik az ülésünket, ami azt is jelenti, hogy üdvözlöm azokat, akik a képernyő előtt foglaltak helyet Lüneburgtól Jobjanáig, Tallintól Tesszalonikig. Azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog a transzparencia szempontjából. Világosan és lassan beszélnek, mert tolmácsolják az ülést, hogy tolmácsolni lehessen az üzenetet. öt 4 ötös pont, egy együttes vita, egy eh, újabb kereskedő megállapodásról van szó az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti kereskedő megállapodásról van szó. Meg is adom rögtön a szót David Martinnak, aki híres előadója ennek a témának. Köszönöm szépen, elnök úr! a közepébe vágok. Én azt javasolom, hogy egy, értsünk egyet ezzel a megállapodással. Ennek több oka is van, gazdasági és geostratégiai okai is vannak, de az értékeinkről is beszélhetnénk. Az első, amit szeretnék elmondani, a kollégák nem tudom mennyire tudják, már ez egy régi megállapodás, egy szabadkereskedelmi tárgyalásokat már 2012-ben sikerült lezárni, és 2013-ban az megállapodás kész volt, és megvárattuk a szingapúri barátainkat, el kell, hogy mondjam. A kollégák tudják, egy városállamról beszélünk Szingapur esetében, és nagyobb a kereskedelmünk Szingapurral, mint a régió többi államval együtt. Több mint tízezer európai cégnek van regionális irodája Szingapurban, sokan pedig a regionális központjukat is ott alakították. Már majdnem zéro a legtöbb vám, a tarifa, és természetesen ez egy fontos dolog. A nagy előnyök azonban nem a vámok hiányában keresendő, a járművek és járműalkatrészek esetében egy kettős tesztről van szó, szóval ezt tudjuk meghaladni, be tudunk jutni a szingapúri szolgáltatások piacára, és még emlékeztetni kell arra, hogy pozitív szolgáltatási listát alkalmaznak a GATT modellje értelmében a megalapodás szerint be tudunk jutni a közbeszerzések piacára is, és ez nem egy kis piac, 20 milliárd euróról beszélünk évette az ottani közbeszerzéseknél, mint év 130, 190 GI-t jegyeztek be oda, tehát az ötödik legnagyobb export, piacunk az élelmiszerek területén, tehát földrajzilag védett termékek esetében ez egy fontos piac. Azonban vannak egyéb érdekeink is a gazdaságin túlmutatóan is az EU értékeire szeretném felhívni a figyelmet. Természetesen a szingapúri termékeknek el kell érniük, és teljesíteniük kell az EU szabványokat, az EU normákat, és az elővigyázatossága, az óvatosság elvét fogjuk alkalmazni ebben az e, kérdésekben is. Az erdészet, a halászat esetében külön kitérünk a környezetvédelmi megállapodásokra is, mint a párizsi megállapodásokra is, és az állatvédelem területén is együttműködünk, a halászati területen a halak egészsége is fontos. Ami a munkaügyi jogokat illeti, itt az ILO egyezmények nyelvhasználata az iránymutató számunkra, az ILO egyezményeket a diszkriminációval kapcsolatban Szingapúr még nem írta alá, és de kihálásba eh, helyezte, hogy fel fog lépni a kényszermunkával szemben és felvettük a kapcsolatot a szingapúri kollégákkal, hogy hogy lehetne tovább haladni ezen az úton a jövőbeli ratifikáció területén, hogy az összes ILO egyezményt aláírják és ratifikálják. Az ottani kormány kilátásba helyezte, hogy haladnak ezen a területen, de azt mondták, hogy a saját szuverenitási joguk a munka jog a saját frakcióm egy szankció alapú mechanizmust helyezett kilátásba a TSD fejezetekkel kapcsolatban. De megkérhetjük az Európai Bizottságot, hogy egy általános felvizsgálati záradékot is alkalmazzon, hogy a szankciókat jobban érvényre lehessen juttatni a jövőben Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a PCA tartalmaz egy nem végrehajtási záradékot is, és az alapvető emberi jogok sérelmére is külön kitérünk a megállapodásban. Végül pedig, ami a gazdasági értékeket illeti, ezek fontosak, de pillanatnyilag a geostratégiai fontosság legalább ennyire fontos. Ez az első olyan szabadkereskedelmi megállapodás, amely egy ázsiai ország között, hatálybeli ilyen körülmények között jelenleg folyt Malajziával, Tajvannal is folytatunk tárgyalásokat, Indonéziával is, de adott esetben a vietnámi megállapodás is nem sokára a parlament elé kerül, de szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy egy régióról, régióra jellemző szabadkereskedelmi megállapodásról beszélünk, és természetesen nem maradhatunk le a kereskedelem területén mások mögött. Látni kell, az Egyesült Államokkal bonyolult a kapcsolatunk, és egyre fontosabbá válik Dél-Kelet-Ázsia. Ezt nem, ahogyan kezdtem, most is azt mondom a végén, támogatom, hogy fogass, fogadjuk el ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, hogy folytatjuk tovább, vagy egyenre megbeszéljük, tehát különbeszéljük meg a szabadság megállapodást. Köszönjük szépen, az árnyék előadók kapnak szód, Winkler úr helyettesíti Kelly urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Mivel helyettesítem a kollégát, viszont nem kaptam tőle hírt. Kéri az enyémet? Nem, átadom szívesen. <laughs> jó, tényleg jó szöveget tudok adni. Ugye 180 fokkal kéne elforgatni, és akkor stimmelne, amit el tudok mondani, tisztában vagyok azzal, hogy a néppárt támogatja azokat a kereskedelmi megállapodásokat, amelyek az Európai Unió javára válnak. Úgy gondolom, hogy régóta esedékes, hogy elfogadjuk, hogy támogassuk és keze, foglalkozunk ezzel a szingapuri kereskedelmi megállapodással. Az előadó egyébként említette, hogy sok éve Folynak a tárgyalások, a viták ebben az ügyben, tehát itt az ideje szerintem, hogy lezárjuk ezt a fajta eljárást, a néppárt pedig támogatni fogja összességében, hogy megszavazzuk ezt. És itt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, ahol vagyunk, és a plenárisan is támogatjuk az EKR nevében Kamal úr. Köszönöm szépen jól együtt működtünk már évek óta az előadóval ebben a témában. Igenis, hiszen az utolsó parlament idején kezdtünk ezzel foglalkozni, és most már a mostani parlament végére érünk Jean-Claude Juncker és mások is szerencsére megadták a jelzést arra, hogy befejezzük ezt a témát. Mi teljes mértékben támogatjuk, de vannak nálam jegyzetek, ez nem probléma, de összességében hálásak vagyunk az elvégzett munkáért az előadónak, és úgy gondolom, lehetnek különbségek egyes témákban a frakciók közöket mi megvitattuk, összességében az eredményt támogatni tudjuk, és a konszenzusra tudtunk jutni szerintem, ez teljesen egyértelmű. Mint az előadó is elmondta, az emberek aggódnak a kereskedelmi területen az Egyesült Államok fellépése miatt egyre agresszívabb és egyre fenyegetőbb a Trump kormányzat, és alternatívákat kell keresni ez világos, és a, emlékezzünk a naftával, mi történt például Észak-Amerikában és a G7-eknél, hogy milyen fellépést láttunk tőle, ezért feltétlenül szükség van, hogy ratifikáljuk. Természetesen vannak témák, amelyekben különböző véleményünk vannak. Egyszerűen a szingapúriaktól el kell várni, hogy bizonyos témákban megnyugtassanak bennünket, és ö, akkor szerintem nagy többség el tudja fogadni ezt megállapodást, Timóza úr. Alde. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid tudok lenni, mint az előttem szóló. Nyilvánvaló a liberálisok támogatják azt, hogy a szabadkereskedelmi megállapodásokat elfogadjuk, amelyekről tárgyalunk. Ez jó hír egyébként a szingapúri megállapodással kapcsolatban is, hogy haladni akarjunk. Az olasz kormány is zöld jelzést adott ezen a területen. Ugye olyan kormányunk van Olaszországban, amely nem éppen a konvencionális megközelítést alkalmazza, amit mit a nagy pártok a házban, a parlamentben. De úgy gondolom, hogy mindenki látja, hogy ez egy win-win helyzet. Sokat exportálunk, például Európából ezekbe, ebbe az országba, és ez továbbra is lehetőségként fennmaradt Szingapur, Ázsiában egy olyan ország, amely a leginkább európai jellegű gazdasággal, jogállammal rendelkezik, jogrendszerrel, eh, meritokrata megközelítést alkalmaz. Nem ugyanaz, amit szeretnénk, nem minden területen fedik le, amit elvártunk. Erről beszélt David Martin is, az egyezményeket adott esetben még nem írtak alá nemzetközi szinten, de nem, hogyha ezt nem tudjuk megkötni, ezt a megállapodást Szingapurral, akkor az egész szakbizottság bezárhatja a kapukat. Úgy gondolom, mi hozzá fogunk járulni ehhez a szingapúri megállapodáshoz, és remélem a mondatunk vége előtt ezt meg tudjuk szavazni. Zsadó úr a zöldek nevében. tényleg jobb, ha az ember bankár Szingapurban, mint hogyha mondjuk újságíró, Szingapúrnak komoly érdemei vannak pénzügyi szolgáltatások területén, de azt hiszem, hogy kéne foglalkozni a, a szabad sajtóval is, és hát a sajtószabadság helyzete egyáltalán nem áll jól Szingapurban. A ökolog... a, úgy gondolom, hogy a környezetvédők számára ez pénzügyi szempontból sem olyan rózsás a helyzet, Sokan azt jósolják előre, hogy előbb-utóbb bekövetkezik egy legalább olyan, vagy még rosszabb pénzügyi válság is, mint a 2008-as. Hogyha a 2008-as válságból Európa nagyon nehezen lábalt ki, vagy lábal ki. Képzeljük csak el, mi lenne akkor a politikai és gazdasági vonzat egy újabb ilyen válságnak. Szingapurnak sikerült elár, sikerült létrehozni azt, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat egy elég szigorú keretbe foglalja be, és szerintem Európának is ilyesmire lenne szüksége. A fenntartható fejlődés ról szóló fejlődés, pedig fenntartható fejlődésről szóló fejezet pedig szerintem sokkal inkább egy kommunikációs feladat volt, ennek semmi köze a valósághoz. Az európai parlament ebben a fejezetben hát nem nagyon büszkélkedhet. Szerintem ennek a fejezetnek legalább olyan fontosnak kéne lennie, mint az összes többi fejezetnek. Sajnos nem állunk túl jól. Az emberi jogi kérdések, a klímaváltozás, és mind-mind szerintem egyenragú problémák. Köszönöm szépen. Köszönöm. Anne-Marie Mineur, GUE nevében. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos a Szingapurral költendő megállapodás, és már nagyon várjuk, hogy megszülessen ez a megállapodás, vége legyen a megállapodásoknak, bizonyos dolgokkal nem tudunk egyetérteni. Egyrészt a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozóan, másrészt pedig a prudenciális szabályokra vonatkozó. Úgy... Vajon... prudential Vajon a bankokat tényleg érdemese mindig megvédeni? Fontosnak tartom azt, hogy világosan lássuk, hogy mit jelent a szükségességi teszt. Ez micsoda pontosan? Aztán a szociális az különböző szociális ellátások kérdésében nem egyértelmű, hogy mi az, ami a helyi önkormányzatok feladata, mi az, ami nem. Nem tudom, hogy jól értem egyáltalán ezt a szöveget, nem tudom, hogy a bizottság hasonlóképpen vélekedik. Szerintem ez egy itt elég hatalmas kockázatról, kockázatról van szó. Jól értelmezem ezt? Szerintem ezeket a kérdéseket mindenképpen komolyan kell venni, és fontosnak tartom azt, hogy a különböző országok a saját rendszerüket megfelelően tudják kezelni a saját területek, saját ö, hatáskörükben, és fontos ez a válságok ö, kezelése szempontjából is. és jó lenne az is, hogyha a különböző adósságokat át tudnak struktúrálni a különböző országok, nem feltétlenül csak a vulture fundokon keresztül. Kérdezem, hogy miért akarunk újabb rendszereket kitalálnunk, amikor erre nem feltétlenül van szükség. Meri Arena következik. Köszönöm szépen, talán nem meglepő, hogyha nem lőpödnek meg, hogyha én kritikusan fogok vélekedni a szingapúri megállapodásról. Az Oxfam azt mondja, hogy Szingapur és Svájc a legszörnyebb adóparadicsomok. Az európai polgárok sok mindenen föl vannak háborodva, például azon, hogy a multinacionális cégek nem fizetik be az adójukat. adójukat. És szerintem, hogyha egy ilyen típusú megállapodást kötünk meg, az egy nagyon-nagyon rossz üzenet, az európai polgárok felé. Szerintem ellenezni kell ezt a megállapodást. Tudom, hogy 2010 óta folynak a tárgyalások, és a legtöbb érv, ami elhangzott, a legfőbb ér, amit elhangzott, hogy igen, igen, de hát ott van Trump. Hát 2010-ben nem volt Trump. A Trump bábut használjuk fel arra, hogy ilyen típusú megállapodásokat aláírjuk. Hát kérem szépen, 2010-ben nem volt még Trump sehol, mégis ugyanilyen típusú megállapodásokat írtunk alá. Gondoljuk végig, hogy az európai polgároknak milyen üzenetet adunk át ezáltal, ez komoly gond. Aztán Zsadó barátunk a pénzügyi liberalizációról beszélt, szerintem ez a legproblematikusabb fejezet, a pénzügyi eszközökről van szó, a pénzügyi rendszerek deregularizációja felé haladunk, pedig pont az ellenkezője lenne a cél. Aztán a fenntartható fejlődésről szóló fejezet, lehet, hogy ismétlem magam, de hát nekem a pedagógusok azt mondták, meg pedagógiában azt tanultuk, hogy mindent ismételni kell. Ez többször előfordult fordult már, ismételtünk, ismételtünk, ragaszkodtunk valamihez, és végül itt tudunk győzni. Lehet, hogy itt is ezt kell tennünk, súlykolnunk kell egész egyszerűen azt, hogy mik az alapelveink, és jó lenne, hogyha előbb-utóbb el tudnánk kérni egy olyan megállapodást, ami ugyanannyira védett, mint az összes többi az ICS esetben lehet, hogy vannak előrelépések, de sajnos a fenntartható fejlődéses fejezetnél nincsenek előrelépések. Kérem figyeljünk oda a szociális jogokra és ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Curtin Darling asszony következik. Köszönöm szépen. Én egyetértek a szingapúri partnerrel, Az EU az utóbbi évek során csak az orruknál fogva próbálja őket vezetni. Elkezdtünk megállapodni, aztán visszaléptünk, aztán mentek valamibe, akkor mi abból kihátráltunk, akkor és így tovább. Tehát már túl sokat játszadoztunk velük, pedig ők szeretnének szabadkereskedelmi egyezményre lépni velünk. Tehát itt lenne az ideje, hogy megállapodjunk, és az igaz, hogy a mi házunk sincs igazán rendben, házunk tája, de a helyzetben az a fő nehézség, hogy 2010-ben már majdnem ratifikáltuk a megalapodást. Az EU elvárta a legalapvetőbb szociális, társadalmi normákat, és az ILO konvenció jegyében <clears throat> kötöttük volna meg a megállapodást. És 2010-ben meg lehetett volna lépni a dolgot, de a ratifikáció elmaradt, és a három elmaradt megállapodás a három legfontosabb talán a a társulásról szóló, a munkaerő kényszerítésének tilalmáról szóló, tehát alapvető szövegek. És eljutottunk már egy egész jó tárgyalási szintre, sok időt szakítottunk rá, de mégsem eleget ahhoz, hogy a munkavállalók érdekeit is meg tudtuk volna védeni. Most azonban ezt meg lehetne lépni, és arra szeretném ösztönözni a szingapúri hatóságokat, hogy ha azt akarják, hogy itt a házunk többsége támogassa a megállapodást, akkor lépjenek el ők is mm, bizonyos intézkedések tekintetében és a ratifikáció vonatkozásában. Keri kolléga. Köszönöm. Én is azt szeretném, hogyha aláírásra kerülne és megvalósulna a megállapodás. mert túl régóta hidegetjük a szingapúriakat. Szinte már kínos a helyzet. És a késedelem fő oka mi vagyunk. Ők végig megértőek, türelmesek voltak, többször alkalmatkoztak. Én ezt a dossziét vittem egy darabig, és tudom, hogy a szingapúri tárgyaló fél rugalmas volt, szinte példaértékű volt. Most már itt van az eredmény, csak végre kell hajtani. Tudom, hogy mindenkinek lehet hasfájása, de hát minden országgal minden konfliktussal kapcsolatban lehetnek rossz érzéseink, de ha így gondolkodnánk, akkor senkivel nem kereskednénk, mert a világ nem tökéletes. Az észak-koreai nukleáris leszerelésben is fontos közvetítő szerepet játszott Szingapúr. Mivel, mivel lesz jobb a helyzet akkor, hogyha legalább a kereskedelem területén nem működünk együtt. Nekik persze más a gazdasági és egyéb kultúrájuk. Az ILO megállapodást eredetileg nem akarták, de most vállalják, hogy aláírják és betartják. nekünk is illene meghallgatni az ő szempontjaikat néha. Ha aláírjuk és ratifikáljuk ezt a megállapodást, akkor az ASEAN országokhoz jobb hozzáférésünk lesz, és több országban lesz az EU-nak piaca befolyása. Köszönöm szépen! Szerintem a parlament nek komoly lehetősége van arra, hogy tanúsítsa azt, hogy mennyire konzekvens, illetve mennyire hihető a fellépése, hogyha a szingapúri megállapodásról beszéltünk, beszélünk, akkor szerintem mindazt figyelembe kell venni, amit a jelentéstevőnk elmondott, illetve az összes többi hozzászóló. Folytonosan változtattuk a kéréseinket, a partnerünkkel párbeszédet folytattunk, és a partnerünk gyakorlatilag minden kérésünkre pozitívan reagált. Szerintem az Európai Parlament szava hihetősége szempontjából fontos az, hogy folytassuk az elkezdett utat, és persze a, do- a világ változik, és fontos az, hogy bizonyos megalapodásokat aláírjunk, de szerintem az Európai Unió erejét és a parlament erejét az mutatja meg, hogy egy alternatív agendát képesek vagyunk-e vinni, és egy ilyen típusú megállapodást alá tudunk-e írni. Tehát ilyen szempontból is nagyon fontos a geopolitikai kontextus. Ezt nem lehet külön választani a gazdasági szempontoktól. Aztán van még egy dolog, amit erőteljesebben lehetne talán képviselni a jövőre vonatkozóan, vagy például az ILO sztenderdjeivel kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos az, hogy egy modellt kövessünk, hogy tudjunk referencia értékeket felmutatni, ILO standardek vagy más standardeket, ezeket mind-mind meg kell jeleníteni az ilyen és ehhez hasonló megállapodásokban. Szerintem ez jelenti ezeknek a kapcsolatrendszereknek a folytatását. Szerintem tehát az egész parlamentnek nagyon kigénálni a megállapodás mellett. Köszönöm. Dr. Maria Martin please. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Én üdvözlöm Mártin úr jelentését, és az ő és a parlament ajánlásait pedig támogatom. Tudom, hogy önök erről a témáról már sokat cseréltek eszmét, többségileg alá akarják írni a megállapodást. Az előadó is felhívja a figyelmet erre, hogy ennek nem csak gazdasági, hanem geopolitikai értelme is van. Nem akarom én itt ezt az utóbbit kifejteni, de tudjuk. Számunkra nagyon fontos, hogy az európai normákat, ahol csak lehet, terjesszük, a gyakorlati megvalósulásukat ösztönözzük. Sok helyütt ez sikerült is elérni, van, ahol lehetetlen, Szingapurral dűlőre lehet jutni. És mindenképpen meg kell kötni ezt és a többi megállapodást is, mert egyébként divergálnak majd a normák. Szingapur van Szingapurnak nagyon sok velünk közös érdeke van. A pénzügyi szolgáltatások rugalmas, de felügyelt rendszerének fenntartható működtetése, és az, hogy ők belementek számos olyan dologba, amit mi kértünk, követeltünk, ideértve a munkaügyi világszervezet normáinak betartatását, ez pozitív hozzáállása részükről. Tehát egyetértek az előadóval, és még egyszer aláhúznám annak a jelentőségét, hogy a megállapodás megkötésével európai normák fognak érvényesülni egy távol-keleti országban. Ehhez sok előny járul ezzel sok előnyel. Köszönöm, David Mártinak adom akkor vissza a szót. Köszönöm szépen az összes kollégának a hozzászólást. A munkaügyi jogokat tekintve egyetértek a kollégákkal. Azt szeretnénk, hogy Szingapur írja alá ezt a három hiányzó egyezményt a lehetőleg gyorsabban, és elmentünk Szingapurba elnök úrral is, hogy meggyőzzük az ottani miniszterelnök helyettes és a munkaügyi minisztert, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, és egyértelműen rámutattunk, hogy ez egy fontos pont részünkről. Igazából nincs is magyarázatunk arra, hogy miért nem írják el ezeket, miért nem ratifikálják ezeket az egyezményeket. Kényszermunka nincsen ilyen értelemben, ahogyan ezt látjuk Szingapurban, de van itt egy téma, tehát, hogy a bebörtönzött embereket dolgoztatnak, és ez előfordulhat, lehet, hogy ezért nem kívánják az egyezményt ilyen értelemben aláírni, ami a kényszermunkára vonatkozna. Sean Kaleni felhívta a figyelmet különböző struktúrákra, itt a kollektív tárgyalások témájára, a sztrájkjogok témájára is felhívta a figyelmet, eh, és eh, a Google és a szexuális zaklatás eh, a munkahelyen, erről hallottunk, de itt a szingapúri munkásról volt szó, aki ezt végezte, és azonnal reagáltak a szingapúriak, tehát igazából nem látjuk azt, hogy itt az sztrájkra miért van szükség, akcióra, de nyilvánvalóan azt gondolom, hogy számíthatunk arra, hogy az egyezmény aláírása érdekében megteszik a szükséges lépéseket. A, a tervezet hatodik pontjára hívnám fel a figyelmet. Volt az elmúlt időszakban probléma az adózás. 2017. június 31-ével aláírtak egy multilaterális megállapodást ezen a területen is a multilaterális adó információk cseréjére vonatkozóan egyetértetek ebben, hogy az EU tagállamokkal is bilaterális szerződés meg megállapodás keretében kicserélik a szükséges adó információkat. Ami a pénzügyi válságot illeti, egy némileg meglep ez engem lehet, hogy túloznak a kollégák, hát nézzük meg, Szingapurt egy 5 milliós országról van szó, és hát hogyha a pénzügyi válság lesz, nem hiszem, hogy Szingapur lenne az okozója egy újabb válságnak, és biztos nem a szabad kereskedelmi megállapodás tehet erről a szolgáltatások piacán, a pénzügyi szolgáltatásoknál lehetőséget kínál ez az EU cégek számára, és igazából nincs lehetőség arra, hogy a prudenciális rendszerüket az EU-n belül Szingapur aláásná a saját szabályaival de hát, ha a kollégák további információkkal rendelkeznek erre vonatkozóan, akkor adják meg és megnézzük. Nem hiszem, hogy egy globális pénzügyi válság onnan indulna ki. Ennyi lenne, elnök úr. November 9-e péntek egy óra a módosítók határideje, tehát délutánig lehet nyújtani ezt. A 4-es, 5-ös pontot ezzel le is zártuk, a 6-os, 7-es pont következik, megint csak DVD a szó újra nem szeretném mutatni a kollégákat. Ami a beruházás védelmet illeti, ez egy nagyon fontos dolog. Ez az első ilyen jellegű megállapodásunk Szingapurral, és, és az ECG szabályozást is itt figyelembe tudjuk venni a beruházás védelem területére. Megint csak azt tudom mondani, mint a kollégák már mondták a, már a megállapodás kapcsán, Szingapúr esetében mm, meglehetős türelemről beszélhetünk, ugye, hogy hatályba lépnek a, léptek már évekkel ezelőtt ezek a szabályok, és aztán ISDS és ICS rendszert vettünk át, és elmúlt évben az, mm, az egyezményt szétválasztottuk. Miért van szükség fejlett országok esetében beruházás védelemre, ahol jól működő bírósági rendszerek vannak, és eh, Szingapur az egyik legjobb hely az üzletek lebonyolítására, és eh, Franciaország, Németország, Egyesült Királyság, Belgium, Holland és sorolhatnám tovább. 13 országról van tehát szó, akik részesei ennek az ISDS rendszernek, Szingapúrral, és ezt le tudnánk fedni az IPA-val, az új beruházásvédelmi megállapodásokkal, amit már többször elmondtuk, hogy a, a, a, kialakult egy rendszerünk, mindenek előtt a CETA-t kell említenünk, amely az új megállapodásokat foglalja magában, és nem önkényességre törekszünk, mint régebben, hanem egyértelmű szabályokat és az etikai magatartási kódexre is szükség van. Úgy gondoljuk, hogy a fő dokumentumot már közétettük online módon, a civil szervezetek így megfelelő szerve, információkhoz juthatnak, és megfelelő részekből áll ez multilaterális vitarendezési eljárásra is van lehetőség az új megállapodás értelmében, és rendszeresen fel lehet vizsgálni a korábbi fellépéseket. Úgy gondoljuk, hogy ez nagyon a közérteket szolgálja. Emlékszünk a CITA és a CETA Plus és teljes mértékben a magatartási kódex is ide tartozik, illetőleg megfelelő rendelkezéseket illettünk be, hogy a döntéshozatalra alkalmas bírákat alkalmazzunk, és a CETA-ban ilyen nincs is, tehát ez még tovább lép a korábbiakon. Hm. Igen, és tehát a vállalatokról van szó, akik érintve vannak, az ő érdekeket szolgál ez a megállapodás. Tudom, hogy sokan nem támogatják azt a beruházásvédelmi megállapodást, de úgy gondoljuk, hogy ez összhangban van az EU beruházási politikájával és az ISTS, a Nemzetközi Vitarendezés ügyében segítenünk. Tehát úgy gondoljuk, hogy ezáltal lehetőséget kapunk, ha ezt találjuk, hogy más országokkal is ilyen alapon tárgyaljunk, Indonéziával, Tajfölddel és Malajziával. Hogyha nemet mondunk az ipára, akkor ez az EU beruházás védelmi politikája reformjának végét jelenteni, és úgy gondolom, hogy ez szembe menne a mostani parlamentünk kifejezett véleményével, hogy tárgyaljunk ebből a kérdésről. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy elfogadjuk ezt a megállapodást. Szeretném még a végén elmondani, hogy természetesen ö, ö, figyelembe kell venni a beruházóknak a kötelezettségeit és jogait egyaránt, mindet be kell tartatni ezek közül. Harmadik államokban, ha fellépünk. És akkor ezzel szeretném befejezni, el. Akkor Köszönöm szépen. Kelly úr, két percben. It was Sorry, I have to go and vote in ITRA. Elnézést, ITRE-be kell mennem. I'm try and be shorter than Mr. Kelly, but I don't, I think I, I... Én, még rövidebbre szerettem volna fogni, de hát így esélytelen vagyok ezután, amit Kelly úr művelt. Nem tudok egyetérteni a jelentéstevővel, ezt szerintem egész egyetemben fogalmazott a frakcióm. Szingapur mindent megtett, amit kész, kértünk tőlük, Többször is kértük őket, hogy ezt meg azt a fejezetet nyissuk újra. Én értem az érvelését David Martinnak, van, nagy, van egyáltalán erre szükség. Viszont arra is el kell gondolkozni, hogy ez egy sablon ez a megállapodás, más országok esetében is ezen a mintán indulunk majd el. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, rövid idő átrendelkezésére. Tremosa úr már nincs itt. Janik. Toujours stupéfait, mais... Mindig megdöbbent a dolog, de hát önök a frakciójukat, képviselőket. De hogy a britek, a, hogy a britek azt mondják, hogy nem kíváncsiak az Európai Bíróság védelmére, és sokkal inkább a döntőbíróságok védelmét választják, ez, ez mégiscsak elképesztő. Nekem bármit lehet mondani arról, hogy az ISDS így vagy úgy javult, most már ICS-nek is hívják. Ezek remek történetek. Visszatértünk a demokratikus, normális jogszabályok keretébe. Kérem szépen. A két dolog pontosan ugyanaz. A két dolog egybevág a, és ez alapvetően a vállalatoknak a joga az államokhoz képest. Demokratikus szempontból ez semmilyen módon nem védhető. Hogyan lehet a választóik, hogyan fogják a választóiknak, vagy a polgártársaiknak elmagyarázni azt, hogy a multinacionális cégeknek ilyen-olyan előjogai vannak. Mi, egyáltalán van olyan multinacionális cég, ami Szingapurban nincs jelen? A mutáns cégeknek megadnak egy olyan jogot, ami a szakszervezeteknek, amit a fogyasztóknak, az állampolgároknak nem adnak meg. Én ezt egyáltalán nem értem. Hogyan lehet ezzel a polgároknak eladni, hogyan lehet ezt megmagyarázni. Demokratikus szempontból szerintem ez egyáltalán nem védhető, hogyha meg akarják, hogyha azt akarják, megmutatni, hogy, az, e- hogy Európa nem az európaiaké, hanem a multinacionális cégek, akkor azt így kéne csinálni. Még nincs meg a bíróság határozata Vallónia fellebezésével kapcsolatban, illetve a beruházási fejezettel kapcsolatban. Hát kérem szépen, ez itt abszurd. Mi indokolja azt, hogy előre haladjunk és szavazzunk, miközben még nincs meg a bírósági határozat. Elnézést, kollégák, de hát önök kettősen is tagadják a demokráciát. Ilyen szempontból Európa, Európa érveit nem lehet védeni. Köszönöm szépen, Anne-Marie Minőr következik a GUL nevébe. Köszönöm szépen. Szerintem meg kéne halasztanunk ezt a jelentést a következő, a következő ülésünkre, ez lenne a javaslatom. Egyébként azért is lényeges ez a megállapodás, mert ez az első, amit a Lisszaboni szerződés keretein belül tárgyalunk, tehát ez egyfajta minta lesz a jövőre vonatkozóan. 2017-ben a bíróság a beruházás védelemről azt mondta, hogy ez tagállami kompetencia, Éppen ezért a tagállami parlamenteknek kell döntenie erről a fejezetről, tárgyalási fejezetről. Ezt tehát külön kéne, változ, vált, külön kéne választani. Ezután nem történt semmi 2017 után. A belga bíróság kezdett el ezzel a kérdéssel foglalkozni, csak úgy, hogy a CETA esetében ott, ott is volt egy belga, illetve egy vallon vétó. Nagyon valószínű tehát, hogy a bíróságnak majd negatív lesz a véleménye. múlt, hét, múlt hónapban egyébként egy tanulmány készült erről a témáról, és eh, nagyon szeretném, hogyha a titkárság ezt mindenkinek eljuttatná majd. Egyébként jövő év januárjára lehet eh, várni a bíróság határozatát Valójában itt a döntő bíróságok szerepéről van szó, szerintem korai lenne itt a szakbizottságban most jóvá hagyni ezt a megállapodást, jó lenne megvárni a bíróság határozatát ebben a témában. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen a szót. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy az egyetlen alkalom, amikor megkérdeztük az európai polgárokat erről, a beruházási agendáról, akkor teljesen elutasították a bizottság hozzáállását. Amikor a beruházási fejezetről közmeghallgatások voltak, a közvélemény teljesen elutasító volt. És David érvelésével egyet tudok érteni, ez a megalapodás az ISDS-eknek a 13 bilaterális megalapodásnak a rossz fejezeteit váltanák ki. De ebben is törekedni kell, ha ki arra, hogy a multikkal is megegyezzünk egy érett módon, amely az országainknak, a bizottságnak és a multinacionális befektetőknek is lehetőséget ad. És ha vita van, akkor pedig az adott országok bíróságai elé lehessen fordulni. Semmilyen oka nincs annak, hogy külön rendszert és teljes új bürokráciát építsünk föl erre a kérdésre. Ezt a megalapodást valóban nem jó addig elfogadni, amíg az Európai a Bíróság mit mond a SETA beruházási fejezetéről. Várhatóan a bíróság jövő évben egy elutasító határozatot hoz majd, de ebben a pillanatban nem látom annak értelmét, hogy a beruházás védelmet a jelenleginél erőteljesebben megvalósítsuk. Krisztof, nem tudom, hogy megnyugtatok-e bárkit azzal, amit mondok. Nekem bajaim vannak ezzel a megalapodással. mert az ISDS-től eltérünk, de nem feltétlenül pozitív módon. Én nem támogattam a bizottság eljárását. Ugyanis szerintem az a gondolat, hogy a tagállamok ö, választhassák meg, hogy melyik bíróság ö, legyen illetékes egy adott esetben, ez nem jó. Különösen olyan államok esetében, amelyeknek a demokratikus hagyományai, hát enyhén szólva kivenni valót hagynak maguk után. Tehát azért legyünk politikusok is, ne csak közgazdászok. És a beruházás védelemről, ha egyáltalán beszélünk, akkor teljesen újra kéne gondolnunk, hogy milyen beruházó védelmet akarunk. Mert mindig az szokott kijönni a végén, hogy a settlement áll, vagy bukik minden, hogy hol és hogyan lehet lefolytatni ezeket az eljárásokat. És azt hiszem, alapvetően egyetértünk abban, hogy mit akarunk, kit akarunk védeni, és mit és kit nem. De mégsem az szokott kijönni, amit mi akarunk és nem az a fajta védelem, amelyet mi akarunk. Szerintem az ICS még az előző rendszernél is rosszabb. Ez egy tipikus európai probléma, mert a mi belső problémánkat vetítjük ki a helyzetre. Van itt a szociáldemokratákkal van egy problémánk, ezt felviszük európai szintre, és az európai szintről Európa globális problémát csinál, hogy aztán senkinek ne legyen jó. Nem akartuk az ICS-t, és most mégis itt tartunk. Ugyanakkor azt elismerem, hogy a semminél ez is jobb, még ha rosszabb is, mint az ESDS. Marina? Ahogy már mondtam, az ismétlésnek pedagógiai hatása van és lehet, és a beruházók védelme szempontjából fontos, hogy egyensúlyra töröködjünk a környezeti és a munkavállalói jogok érvényesítése mellett. Olyan rendszert akarunk, amely nem csak a beruházókat védi. A bíróságnál felmerült kérdést, hogy az egyik Európai Uniós tagállam tette föl, és hát ha a bíróság erről döntés hoz, akkor azt úgy illene, hogy figyelembe vegyük, de még várjuk a választ. Úgyhogy szerintem egyelőre korai megszavazni egy olyan megállapodást, amelynek az alapjait még a bíróság nem hagyta jóvá ugye már jó tíz éve ö, vitatkozunk erről a témáról, akkor most már azt a hat hónapot kibírhatnánk, amíg a bírósági ítélet meghozatala tart. Legyen, legyünk egy kis, legyen még türelmünk, és ha a bíróság állást foglal, az mindenkinek biztonságot ad. Köszönöm szépen. Szerénk le. Elnök úr, köszönöm szépen. Ismételni, ismételni. Jó, akkor most megismétlek én is valamit, amit David Martin mondott, mert nagyon jól fogalmazott. Az, az Európai Unió új megközelítésével kapcsolatban, hogy milyen végrehajtási enforcement mechanizmust alkalmaznánk a beruházó védelmen belül. David Martinnak értek egyet, itt van a pillanat, hogy lépjünk. Mert ha hitelesek akarunk lenni a tekintetben, hogy komolyan gondoljuk, amit gondolunk, akkor, és akkor most idézek, jó, meghallgatjuk a polgárokat, de megvalósítható az az Európai Unión belül, hogy megosztjuk a felelősségeket, mi is a saját munkánkat végezzük, a bíróság is végzi a saját munkáját, és majd levonjuk a következtetéseket. Itt nem csak arról van szó, hogy Szingapúrnak 13 bilaterális megalapodása van az EU-s tagállamokkal, hanem arról is, hogy az ISDS itt van, működik, nem fog egyhamar megszűnni, és csak azért, mert néhány ország, például a sajátom is, ö, ö, még az Európai Unióval való belépés előtt megállapodásokat kötött, az jó, de ezek elavultak már, és ezeket meg kell újítani, meg kell frissíteni, újabb, magasabb szintre kell hozni. Heidi Hautalának adok szót. Köszönöm, elnök úr! izgalmas volt Fjellner kollégát hallgatni, hogy az ICS-szel szemben foglalt állást. De komolyan, komolyra fordítva a szót. Tudtommal Szingapúr nem akart ilyen beruházó védelmet egyáltalán. Ismereteim szerint a, egyébként Szingapúr a 13. leg jobban ö, megvalósított ö, bírósági rendszerrel rendelkezik, és a jogállamiság listán a 13. helyen van a világban. Mit aggodalmaskodunk itt? Van, aki azt mondja, hogy a bíróság döntését meg kéne várni. Ezzel viszont egyet tudok érteni, tehát ideiglenesen halasszuk el a ratifikációt. Maria Martin. Köszönöm szépen. Rövidre fogom a mondandómat. Teljesen világos, hogy eh, a vélemény eh, itt a, eh, fontos, hogy eldöntsük, hogy szeretnénk egy beruházásvédelmet, vagy nem és Winkler úr is felhívta a figyelmet arra, hogy nem a semmiből jövünk, nem új, arról van szó, hogy nem történt eddig semmi, az ISTS jelen van, egy pillanatnyilag működő rendszert képvisel, és amely szabályozza a tagállamok és Szingapur viszonyát ezen a területen. Ez egy olyan valóság, amit most meg akarunk változtatni és ide tartozik a beruházásvédelmi politikának a reformja is, amit a CETA-ban kezdtünk el bevezetni, és most Szingapurban szeretnénk alkalmazni. Ez egy folyamat, egy eljárás, amit fenn szeretnénk tartani, hogy megszabaduljunk olyan beruházás védelemtől, amit itt sokan nem szeretnek, mint az ISTS például. Erre a megállapodásra szükségünk van, amely bizonyítékként arra, hogy képesek vagyunk megreformálni a beruházás védelmi politikánkat, hogyha elutasítjuk ezt, akkor visszatérünk oda, ahol már voltunk, a régi politikához. Ezt lát, nem fog ez eltűnni, ami most van ezek után, ez jelen van. Éppen ezért a szingapúri lezárása a tárgyalásoknak fontos, hogy eljussunk arra a szintre, amit más országokkal akarunk elérni, Vietnám, Mexikó, és sorolhatnám tovább ezeket, és Japánnal is tárgyalunk, tehát Indiával is tárgyalunk párhuzamosan, és az erőfeszítésünk éppen arra irányul egy multilaterális beruházásvédelmi bíróságot lehessen alkalmazni. Úgy gondoljuk, hogy reformra van szükség, reformot csak akkor tudunk csinálni, hogyha olyan jellegű megállapodásokat ültetünk át a gyakorlatban, mint a szingapúri. És itt nem a társ mechanizmusról van szó, hanem egyebekről is, tehát mint ami pedig a bíróság, az Európai Bíróság függőben lévő véleményét illeti. E, ez a CETA-val foglalkozik, ez a függőben lévő ítélet, és ez egy olyan terület, amelyel már már dolgozni tudunk. Tehát a CETA-val kapcsolatos függőben lévő vélemény megakadályozza a parlamentet abban, hogy a szingapúri megállapodást támogassuk. Éppen ezért a rendelkezések esetében úgy gondoljuk, amivel a bíróság foglalkozik, hogy kompatibilisek az európai joggal, és úgy gondoljuk, hogy ez a beruházás védelmi megállapodás hatályba tud lépni, mielőtt egyáltalán meg, nem tud hatályba lépni, megszűnik, mert az összes parlament ratifikálására szükség van. Ez azt jelenti, hogy korrigálni tudjuk a döntéseinket, vagy a rendelkezéseinket, amennyiben a bíróság mégis úgy gondolja. Pillanatnyilag fontos, hogy megfelelő jelzést küldjünk, ez egy, hogy tényleg készek vagyunk arra megreformálni a mi beruházásvédelmi politikánkat is. Erre vár Szingapur is egyébként. Köszönöm, David. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami az utolsó pontot illeti, eh, ismételni tudom, amit a bizottság mond Természetesen van egy érv, hogy nem öljük át a gyakorlatba addig, amíg a bíróság ítélete megszületik, de ennek ellenére a parlament ezt lehet, hogy ez nem szól az ellen, hogy elfogadjuk, ahogyan a CETA megállapodást is elfogadtuk. És a bírózottság felvetését alátámasztandó, én a bevezetőben is mondtam egyébként, hogy az kereskedelmi megállapodáshoz képest az a változás, hogy itt a nemzeti parlamentek eh, ratifikálására is szükség van, ez időbe kerül, tehát, eh, és a vitarendezésre szükség van, tehát amíg ez egyáltalán hatálybelépés működik, ez évekbe telik majd, tehát egy sor kolléga, Winkler úr, az Európai Bizottság is visszhangozta azt, hogy nem fogjuk ezt elkezdeni azon alkalmazni. Már 13 bilaterális ilyen rendelkezés működik, vagy ilyen megállapodás működik az EU-n belül, és azok nem kielégítőek. Ez a rendszer egy új rendszer lenne, ezt váltanánk fel velem, is mint Christopher is elmondta, a, hogyha többséget kap a parlamentben az új rendszer, akkor ez új lehetőséget kínál. Nem szabad elutasítani ezt. Ami pedig Szingapurt illeti, természetesen egyetértek a kollégákkal abban, hogy Szingapur ismert arról, hogy a jogállamiságot hogyan kezeli, és az Európai Bizottságnak ezt meg kell ítélnie természetesen, de más ázsiai országoknál is szembesülünk ezekkel a kérdésekkel és a jogállamiság képviselete területén egyetlen más ázsiai állam sem jobb, mint Szingapur. Éppen ezért, hogyha Szingapurt nem akarjuk, akkor miért tárgyalnánk? Tehát egy ország rendben van, másik ország nem, stb. Ez túl messzire vezetne szerintem így szétválogatni ezeket. Közös szabályokra van szükség, amit az összes államra alkalmazni tudunk. És ami az infrakciómat illeti, tehát nem gondolol, hogy itt mindenféle kötelezettség nélkül léphetnek fel a beruházók. Igen, beruházóknak igenis vannak kötelezettségeik, hogyha a harmadik államok mennek, ezt is el kell fogadni. Köszönöm szépen. Módosítók határide, november 12 hétfő 6 óra délután. November 12-e 6 óra tehát. Ezzel lezárjuk a hatos napi rendi pontot, sőt a hetest is egyben, és egy percen belül elkezdjük a szavazást. Köszönöm. o'clock. We will start now our... Négy óra van. Kezdjük a szavazást. Nyolcas napi rendi pontról fogunk először szavazni. A VT, az Unió VT engedményes listájában szereplő vámkontingesek, az Egyesült Királyság Unióban való kilépése miatt szükséges arányos felosztása. Érkezik a szavazó kártyám, még nincs itt, de érkezik. Jó. Először ellenőrző szavazás következik, teszt szavazás. Megnyitom a szavazást, lehet szavazni. Everybody voted. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 31-en szavaztak, minden rendben van, remek. Akkor el is kezdhetjük. Mint említettem, tehát BTO-s témában szavazunk. Először ez a 8-as napi rendi pont. Inta módosítókról szavazunk először. Ki támogatja ezeket? Ellene? Tartózkodók? Elfogadjuk. Agri 13-as mellette. Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Agri 1-es mellette. Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Agri 2-es mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. Agri 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 4-es mellette ellene tartózkodók talán elutasítottuk, de ezt ellenőrizni kéne, tehát az Agri 4-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Agri 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 7-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 8 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Agri 9-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. Agri 10-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. És most az egész jelentésről fogunk szavazni. Gépi úton megnyitom a szavazást, tehát a teljes jelentés annak módosított formájában. Lezárom a szavazást. Nagy a többség Godlivének gratulálunk a csodálatos eredményhez. Kérdés esetleg valakinek? Van egy kérdése valakinek? So I thought you would ask for... Én azt gondoltam volna, hogy a azt gondoltam, hogy az intézményközi tárgyalásokat szerette volna elkezdeni. Ezt kéri a jelentéstevő? Ezt? Jó. Erről is gépi úton kell szavazni, megnyitom tehát a szavazást a tárgyalások elkezdéséről. in favor of that, A jelentéstevő gondolom ezt támogatja. Lezárom a szavazást. Igen, nagy a többség elkezdődhetnek az intézményközi tárgyalások. Következik a 9-es napi rendi pont. A tanács határozata az Európai Unió és Japán közötti gazdasági partnerségi megállapodás megkötéséről. Ötös kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 55-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57, 56 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 57 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 59-es és 60-as egyben mellette ellene tartózkodók elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 62-es mellette 61-est ellenőrizik? Jó, 61-esről szavazunk. megírom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 62-es mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 63-as mellette. Ellene tartózkodók elutasítva 64 mellette. Ellene tartózkodók ezt is ellenőrizni fogjuk, a 64-esről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 65 mellette. Nem, okafogyottá vált. 6 kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kiegészítés a 68-as mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasít. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 96-os első része okafogyott, tehát a második részéről szavazunk, 96 per 2, tehát mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ugyanez a helyzet a 101-essel, a második részéről szavazunk, csak mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 106-os második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 112-es első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. A második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 113. második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük? Jó. 113-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodók elutasítva 118 mellette ellene tartózkodók elutasítva 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva 120 mellette ellene tartózkodók elutasítva 123 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 125-ös első része mellette ellene tartózkodók el, el, elutasítva. 125 mellette, 129 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ugrunk a 16-os kompromisszumra mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 162 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 165, 166 egyben mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk 100. Elutasítva elnézést kér az elnök. 169 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 170-es mellette ellene tartózkodók elutasítva 171 mellette ellene tartózkodók elutasítva 172 és 173 egyben mellette ellene tartózkodók elutasítva 174 mellette ellene tartózkodók elutasítva 175, mellette ellene tartózkodók elutasítva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 179-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 180 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni fogjuk. 180-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. And the vote is closed. Zárom. Elutasítottuk. 182. 182-es mellette, ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 184-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 187-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 188 mellette mellett ellene tartózkodás elutasítva. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második része ugyanennek e, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás Elfogadtuk. A 197-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 200-as második fele mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás ezt is. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 2.25-ös mellette ellene tartózkodás e- elutasítottuk. 2.26-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 2.27-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel, úgy látom. A 2.27-esről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 228-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 229-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ezt erről nem kell szavazni. 231-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de nézzük meg. 231. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 232-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk 233-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg. 233-asról szavazógéppel szavazunk. Lezárom a szavazást. Valóban elfogadtuk. 234-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 235 es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 236-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 28-as második részéről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük. 30-asról éppen is szavazunk. Lezárom a szavazást. Szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. 31-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 33-as mellette ellene tartózkodás. Még egyszer kérem, a magasabbra 33-asról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 37-es mellette, ellene, tartózkodás, a 36-os mellette, ellene elutasítva, 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, részenként szavazunk a 44-esről, mellette, első részről, mellette, ellene, most van ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30, 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 46-os mellette, ellene, tartózkodás szerintem átment, de nézzük meg a 46-os géppel is. Lezárom a szavazást igen, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos mellette ellene Még egyszer kérdezem, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, kilences mellette, ellene, tartózkodás. Ezt is Már 11-esről is szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Lezárom. Azt. Elutasítottuk. Záró szavazás következik a módosított állásfoglalásról. Géppel szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A 26.92 arányban elfogadtuk. Köszönöm szépen az előadónak. Sajnos nem tudott ma eljönni, mert a járatát törölték. Now we switch. Most pedig rátérünk a tízes pontra. Eh, a kettes módosító az első hozzájárulás kapcsán mellette ellen tart, elutasítva hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva egyes mellette ellene tartózkodás elutasítva. És akkor az ajánlásról elektronikus úton szavazunk, megnyitom, megadjuk el hozzájárulást. Lezárom a szavazást, elfogadva. Ja. Rátérünk a 11-es pontra. Európa jövője. Azt hiszem fontos kérdés ez is. Egyes kompromisszus mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás. Még egyszer akkor. 8-as módosító mellette. Ellene tartózkodás. Nem világos számomra az eredmény. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás. Lezárom a szavazást elutasítva. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Lezárom, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadva. 22-es első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Kérem, emeljék fel a kezüket, tehát a 27-esről szavazunk. Lezárom a szavazást, elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30D mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellette ellene tartózkodás szerintem elutasítva, de ellenőrizzük. 31-es Megnyitom. Lezárom. Valóban elutasítva. Igen, csak szűk eredménye. 8-as kompromisszum mellette. 8-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette. Ellene tartózkodás szocialisták és demokraták hogy szavaznak? Hmm. Jó, akkor még egyszer a 37-es mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítva, de ellenőrizni kell véleményem szerint megnyitom. 37-es. Lezárom elutasítva. Tízes kompromisszum mellette ellene. Bocsánat, bocsánat, mondja az elnök. Újra nekifutunk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most jön a tízes, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás elektronikusan. Megnyitom. Lezárom. Megoldottuk Európa jövőjét, gratulálni szeretnék. Jó. Ezzel a szavazás lezárult. Egy perces szünetet rendelek el. Aki most menni szeretne, tegye meg, és csöndben. Okay, dear colleagues, we switch now to the next. Kedves kollégák, a következő napi rendi pont következik. Samuáról van szó, egy partnerségi megállapodáshoz való csatlakozás. David Martin az előadónk, mert elnézést, kollégák, hogy újra untatom, untatom önöket, de talán Tudják, hogy én hozzájárulást javaslok, hogy az IPA-hoz csatlakozzon Samoa. Ennek két oka van. Az első az, hogy 2019. január 1-től Samoa vámmentesen, ha fér hozzá az EU piacához. Köszönöm, bár csak nekem lenne ilyen autoritásom. Tehát megismétlem, 2019. január 1-ével Szamol csatlakozni tud az Európai Unió piacához, és az IPA kiterjesztése az eu a kapcsolatok erősítését hozhatna magához. 2016-ban elfogadtunk egy fontos lépéseket a általános gimnasztikai és atlétikai eszközökre vonatkozó dolgokat, ezeket szállítják, de azon kívül pedig agrártermékeket, gyümölcsöt és préselt italokat. Egyébként meglehetősen alacsony értékről, szóval 5,5 millió euróról beszélünk 2017-ben, de hát ez fontos a szamói gazdaság számára, éppen ezért biztosítani kell továbbiakra is, hogy hozzáférjenek a piacunkhoz. A második oka, hogy itt az eu szamói gazdasági és kereselmi kapcsolatok esetében stabilizálni szeretnénk az együttműködést, itt olyan termékekről van szó, amelyek egy aszimmetrikus liberalizációt tartalmaznának. 82,5% lenne Szamo esetében az exportoknál 20 évre. Vannak érzékeny termékek, hús és zöldséggyümölcs, alkohol, ásványvizek, stb. Ez az 17,4%-ot ad, ezeket kivennénk a kereskedelem alól. Éppen ezért egy gazdasági fejlesztési hatása is lehet a szempontjából ennek a lépésnek. A eh, fenntartható eh, kereskedelmekkel kell törekedni, ez fontos. Egyébként az emberi jogok, a jogállamiság, a demokrácia szempontjából, hogy a gazdasági kereteket biztosítsuk a kotonai megállapodás szellemében és megfelelő intézkedéseket is tartalmaz a megállapodás, ha ezek sérülnének. Persze ez ideális világban, azt látni kell, hogy 2020-ban kotonul lejárt, tehát ez önmagam nem elegendő. Minden esetre Samoa szempontjából fontos, hogy ilyen előírások létezzenek, rendelkezések létezzenek, de egyébként a klímaváltozás hatásaival, a felmelegedéssel is számolni kell. Egyelőre azt látjuk, hogy eh, már van egy meglévő megállapodás, amit be kell tartani. Úgy gondolom, hogy eh, Fidzsivel és Samuával kíván tárgyalni a megállapodás kiterjesztéséről a bizottság, és ezt támogatjuk. Itt az e-, munkajogokról is szó van, és az ő környezetvédelemre lesz figyelembe kell venni, és remélem, hogy meg tudjuk adni a bizottságnak a fellépés lehetőséget. Hát igazából nem látunk olyan okot, amely alapján ezt le kéne állatítani. Nem gondoljuk, hogy komoly negatív hatással járna egy ilyen kis gazdaság hozzáférés az európai piachoz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Körbe pillantok az árnyék előadókra. Hegyi Autala az első. Köszönöm szépen. David Martin az előadó már említette, hogy úgy mondjam, a jelenlegi megállapodásnak vannak gyenge pontjai a csendes óceáni szigetekkel, és az Európai Bizottság elkötelezettségére van szükség, hogy újra megnézzék ezt a megállapodásot, és ezeket a hiányosokat kezelni tudjuk. Szeretném megemlíteni hogy nincsen kereskedelmi és fenntarthatósági fejezeti a mostani megállapodásnak, és nincsen szolgáltatási fejezet, amihez majd számol csatlakozni kíván, és egyszerűen megemlítik az emberi jogokat az eredeti loméi megállapodás értelmében. De szeretném megemlíteni 2000 17 decemberre óta egy fekete listán szerepel számomra, mert adóügyekben nem működik együtt. El tudnám mondani az Európai Bizottság, hogy mit lehetne tenni annak érdekében hm, itt a mostani megállapodás keretei között, hogy a mi megállapodásunkhoz csatlakozzon számomra az adatügyekben. Köszönöm szépen. Nincsen további. Maria Arena volt az első. Nem. Elnézés, Forenza asszony szerepelt árnyék előadóként. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak az elvégzett munkát a partnerségi megállapodás témájában számú. Hát valóban egy kis országról beszélünk. Luxemburg lakosainak a fele él ott, tehát és nálunk ők a legkisebbek, de egy adóparadicsomról beszélünk, vagyis ezt ne felejtsük el. Bizony adócsalásokról is beszélnünk kell. Hogyha Samoával kereskedünk, akkor fennáll a veszély annak, hogy legálisra teszünk illegális pénzmozgásokat, Először is az első kérdésem. Miért fogadjunk el egy ilyen szerződést, amely egy olyan állammal kapcsolatban, amely nem tesz annak érdekében semmit, hogy adóparadicsomként nem működjön tovább, pedig a tanács többször hozzáig fordult. Ez azt jel, szerepel itt az, hogy van, milyen kockázatai vannak ennek az illegális pénzmozgásnak például. Aztán nincsenek, nincsen domestic advisory group, stb. És egyszerűen nincs semmi következménye annak, hogy ők nem működnek együtt. Miért nem kéne egy kicsit kötelezőbb jelleget költözni ennek, kölcsönözni ennek? Itt nem csak formalitásokról beszélünk, hanem alapvető dolgokról, klímaváltozás, emberi jogok, felelős fellépés, vállalati, vállalkozói tevékenység. Meg kell védeni a mi érdekeinket, de azon országok érdekeit is, akikkel kereskedni akarunk. Én ragaszkodni szeretnék ahhoz, hogy a szamai csatlakozást ne fogadjuk el addig, ezt a kiterjesztést, amíg az adóparadicsom státuszát fel nem adják, és eleget nem tesznek a tanács elvárásainak. Súlyt kéne helyezni arra is, hogy akacsi országokkal megszüntessük ezt a megálla- ez ilyen jellegű megállapodásokat saját érdekeinkből, de az ő ország érdeke is ez. Köszönöm szépen, Maria Réna. Euh, euh, a David Martin által említett export ágazat, euh, és ezen belül pedig a, a berendezések kereskedelme, sporteszközök kereskedelmét jelentősen befolyásolja, hogy bekötjük-e a megalapodást vagy sem, és ez egy eh, speciális ágazat, ezzel foglalkozni kell. Ha pedig a sporteszközök ágazatát kivesszük, akkor marad a nyersanyag és az élelmiszer export-import, ez az ország egy fejlődő ország, és szüksége van a gazdasági partnerségekre, hogy diversifikálnia tudja eh, a termékpalettáját. Ebben Európa segíteni tud, ugyanakkor eh, ha vámmentes kereskedelmet folytatunk Szemoával, az nekünk is jó. Eh, az adóbevételekre ennek az viszonylag szegény Szigetországnak szüksége van és ezzel a kereskedelmi mérlegüket, amely deficites javítani tudnák, és exportjukat felfuttathatnák. Az Európai Bizottság, mint máskor is, egy tarifális eszközt használ. Január 1-től Szama nem részesülne az Európába irányuló preferenciális export kontingensektől, kinyitja a kikötőjét előttünk, mi meg nem adunk semmit cserében. Szerintem egy ilyen szegény és kis országgal szemben Európa lehetne nagyvonalúbb. Szerintem nem fair a mi, mi hozzáállásunk. Zsemi asszony. Az elhangzottakon túlmenően, amelyel egyetértek, és, és azt is tudjuk, hogy szabban valóban adóparadicsom is, ugyanakkor éppen azért, mert kisország nyugodtan betarthatná az emberi jogokat. Ha valahol, akkor itt meg kéne tudnunk védeni a saját elveinket és a helyek jogait mert a szexuális zaklatásnak, kiszolgáltatottságnak, a testi fenyítésnek még eléggé komoly hagyománya van Szamoán. Úgyhogy mikor nem, ha most. Történelmi értelemben pedig Samoa gyakorlatilag Új-Zéland, Ausztrália gazdasági térségéhez tartozik, és egy gyarmat volt, európai gyarmat. Ez a megállapodás a gazdasági partnerségről veszélyes aspektusokat ö, vethet föl, ugyanis lehet, hogy új-zélandi termékek szamainak öltöztetve ö, jönnének majd Európába. És ha komolyan vesszük a második oldalát a 2018-as megállapodásnak, akkor beszélni kéne kontingensekről, mert Ausztrália és Új-Zéland visszaélhet Szaboa speciális helyzetével. Megnyitjuk Pandora szerencéjét, hogyha mindent megengedünk Szamoának, mert nem az országról van szó, hanem a nagy a szomszédairól, ami pedig az ökológiai természetvédelmi erőfeszítéseket és ezek megőrzését illeti. Ezeket ugyan mi mondjuk, de közben gyakorlatilag a fogyasztói társadalmat exportáljuk Samoára. És a szakértők ö, azt mondják, hogy kétszer annyi élelmiszert is megteremelhetne Samoa, mint jelenleg. Tehát érdemes lenne úgy kihasználni ezt a potenciált, hogy nem fosztjuk ki az országot, nem hagyjuk az emberek kizsákmányolását, mert ha úgy járunk el, mint szoktunk, akkor leraboljuk az országot, és megfosztjuk saját forrásaitól. A bizottság részéről Eriász Kolának adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr, igen, tisztelt képviselők. Köszönöm a kérdéseket, és hogy támogatólag viszonyultak a véleményükkel. Szeretnék hivatkozni a Kereskedelmi Bizottsági ülésre, amit a csendes óceáni térséggel Pápua új és Fidzsivel szerveztünk október 24-ére. Ezen a konkrét ülésen Samoa, Salamon szigetek és Tonga jelen volt, mert ők is szeretnének csatlakozni a megállapodáshoz. A felek eszmét cseréltek arról, hogy létrejöjjön egy mechanizmus, amely rendszeresen monitorozza a megállapodás végrehajtását és annak hatásait. Ez magában foglalna egy civil társadalmi csoportot is, amelyel biztosítjuk, hogy a kereskedelemhez és a fenntartható fejlődési célokhoz is hozzájáruljunk ezzel a megállapodással. A megállapodás valamennyi aláíró fele biztosítaná, hogy kötelezettséget vállalnak, amelyet, hogy, amellett, hogy együttműködjenek, hogy segítség a kereskedelmet és a fenntartató célok elérését, betartják a, a munkajogi előírásokat, a környezeti garanciákat és a hatékony forrásgazdálkodás feltételeit. A bizottság megkérte az Európai Uniót, az Európai Bizottságot, hogy úgy mondjam, hogy írásos javaslatot tegyünk a közös monitoringra, és értékeljük a felek fellépését a következő bizottsági ülésig. Ez az, amit mi aztán vállaltunk is. Az, a felek az INTA bizottság véleményét is figyelembe vették a parlament részéről, a fenntartható fejlődés előírásait mindenek előtt, ez vonatkozik az ipára is, és a civil társadalom bevonása is szóba került a végrehajtás során illetőleg a hatályt és a modalitásokat is megvizsgáltuk, hogy hogyan lehetne a közös célokat elérni a civil társadalom bevonásával, és a következő ülésen ez szóba fog kerülni. Ami pedig a konkrét javaslatokat illeti a fenntartható fejlődés területén, itt a felek hogy úgy mondjam, kedvezően viszonyulnak ezekhez a kérésekhez, de ezeket még végig kell tárgyalni, és nyilván a részletekben menően meg kell vitatni. Az első szakasz, amit itt vizsgálunk, az a kotonú utáni megállapodásra irányuló tárgyalások, ez már folyamatban van, és elkezdtünk tárgyalni a közös rendelkezésekről, amelyek mindenkire vonatkoznak az összes AKC országban, és ez az IPA partnerekre is vonatkozik. Ez az, amin dolgozunk tehát, és erős rendelkezéseket szeretnénk munkajog, fenntartható fejlődés és környezetvédelem területén megjeleníteni ebben. Ez az első szakasz lenne a posztkotonui megállapodás, ha hatályba lép majd, és hogyha lejár a kotonú, megállapodás, akkor eleve úgyis szükség van arra, hogy technikai kiigazításokat végezzünk a megállapodáson. Ezért aztán jó lenne ezt egy lépésben megtenni, és az idevágó rendelkezéseket is újra fog vizsgálni ebben a keretben. Ami pedig a fekete listát illeti az adóparadicsomok tekintetében, ez a gazdasági partnerségi megállapodás hatáján túlmutató kérdés, de Szamuával találkozva az ottani ülésen az IPA bizottság kontextusában újra is felvetett, újra felvetettek ezt a témát, és Szamu a kilátásba helyezte, hogy foglalkozni fognak ezzel a kérdéssel, sőt, tehát meg is ígérték, és hogy konstruktívan viszonyul a megoldás kereséséhez ez IPA kiterjeszthető több területre, a szolgáltatásokra is egy későbbi időszakban, amennyiben a felek úgy gondolják, hogy ez jó lenne. Pápua új Guinea, amely az első fele ennek a megállapodásnak már elmondta, hogy tárgyalásokat szeretnének ebben a témában, a kiterjesztésről, kibővítésről, de az első prioritás természetesen a mostani megállapodás konkrét átültetése a gyakorlatba, és a posztkotonúi folyamatot figyelembe kell majd venni, és majd ezt követően további területek is szóba kerülhetnek, mint mondjuk a szolgáltatások. Ami a diversifikációt illeti, úgy gondolom, hogy ez egy jó dolog. Köszönöm szépen, ez egy win-win partnerség ez az IPA, mert ez a megállapodás előnyöket hozott a feleknek, mindenek előtt Pápuja új esetében beszéltünk erről, és ők nagyon komolyan ültették át a megállapodást gyakorlatban 2011 óta, és bizonyítható gyakorlatilag, hogy ez kedvező hatással járt, és például a tonhal halászok esetében látjuk a pozitív hatást, és több tízezer munkahelyet teremtettek, főleg nők számára az adott országban. Most vizsgáljuk azt, hogy milyen további lehetőségek vannak, hogyan tudjuk megdoplázni ezt a sikersztorit más értékteremtési látszokban, kókuszdió területén, a feldolgozásban, vagy egyéb mezőgazdasági területen számunkra magától értetődő, hogy Samoa is szeretne részt venni ebben a fejlődésben. A kotonui megállapodás adja a keretét ennek a megállapodásnak, ez tartalmaz a legfontosabb elemeket emberi jogi területen, és hogy milyen intézkedéseket lehet hozni, amennyiben ezek sérülnek. Ez olyas valami, amit az Európai Unió fontosnak tart, és folyamatosan képvisel a újabb megállapodások során is. Tehát ez folytatólagos megállapodás. A posztkotonói megállapodást is ilyen megközelítéssel fogjuk egy éven belül megtárgyalni. Köszönöm szépen, David. Uh, Csak mondja röviden, köszönöm szépen a bizottságnak, nagyon átfogó volt ez a válasz. Egyetlen kérdést eh, vetnék fel. Nem arról van szó, hogy az EU bárkit is fekete listázna, a számolajokkal nem kívánunk így eljárni. A, az Everything But Arms helyett kéne valamit kitalálni, és azt gondolom, hogy az egyetlen megoldás ennek az, amit most ajánlunk, a Fiji és Samoát követni, és reméljük, hogy ez mi hamarabb meg tud valósulni. Nem látok arra okot, hogy ne adjuk meg ezt a kérdést Samuának, és nem arról van szó, hogy mi próbálunk nyomást gyakorolni Samuára, hanem arról van szó, hogy ez Szamua próbálja az érdekeit érvényesülni. Jó, köszönöm szépen! November 6-ig lehet mód, módosítókat begyűjteni este 6-ig, tehát 6-án 6-ig. 13-as napi rendi pont következik a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa. Sánchez asszony ennek a témának jelentéstevője, meg is adom a szót. mi asszony? Igen, egy kérdésem lenne. Meghallgattam a bizottság válás, válaszát. De a 2018-as július 23-as európai bírósági határozatról nem nagyon beszélt, a kontingens nélküli külkereskedelmi kapcsolatokról mi a véleménye? Igen, köszönöm szépen elnézést, hogy erre a kérdésre felejtettem válaszolni. Ausztrália és Új-Zéland exportálnak Szamoába és amikor Samuával a piaci hozzáférésről tárgyaltunk, akkor ezt nem felejtettünk el, tehát ilyen szempontból is szeretnénk nekik segíteni. Nem amiatt aggódnak, hogy az európai áruk elárasztják őket, mert alapvetően csak gép, gépekkel, ilyen szerkezeteket, gépekkel szerkezeteket exportálunk oda, az import nagy, nagy részt új-Zélandból és Ausztriából érkezik. Viszont a Pacer Plus egyezmény még nem lépett hatályba, van egy olyan záradéka, mi szerint, hogyha Samoa később kerül be az EPA-ba, mint hogy a Placer Plus-t hatályba helyezik, akkor ki kell Ausztráliára és Új-Zélandra is terjeszteni ezeket a kedvezményeket. Mi viszont előbbre járunk, és az IPA Samoával már a Pacer Plus előtt hatályba lép. Egyébként bizonyos termékcsoportokat, a termékcsoport kategorizálás, ez már figyelembe veszi, tehát hogyha megváltozik a sorrend, Samoát akkor is védjük, mert a liberalizációs napirendből kivettünk olyan term- kivettek olyan termékeket, amelyeket Új-Zélandból, illetve Ausztráliából visznek be Samoába. Jó, akkor térjünk vissza a gyógyszerekre. Sánchez asszony parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Először is, ha megengedik, akkor egy perc erejéig elmélkednék a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványokról, ezt SPC-nek fogom majd hívni röviden. Ez egy jogalkotási javaslat. A beteg szervezetek és a gyógyszeriparban, illetve a mentő a gyógy, gyógyítóiparban dolgozók ma képviseltetik magukat itt a teremben, úgyhogy mindenképpen üdvözlöm Önöket. Azt gondolom, hogy az Európai Unió nem kell, hogy feltétlenül büszke legyen a gyógyszer piacára, hanem azt kell gondolkodni azon, hogy ennek milyen ára van. Történelmi pillanatot élünk, élünk, bizonyos tagállamoknak nehézségei vannak, nem tudják a gyógyszerekhez való hozzáférést mindenkinek garantálni, nagyon drágák a gyógyszerek. Jó lenne, hogyha nem azon gondolkodnánk, hogy az SPC-k negatív hatásait hogyan hogyan gyengítsük, hanem gondolkozzunk el azon, hogy a kutatás-fejlesztés hatása milyen a társadalomra. Ez egy eléggé pragmatikus jelentés egyébként. Szerintem ez kiváló alkalom arra, hogy egy nagy lépést tegyünk előre, és remélem, hogy konszenzusos megoldást tudok majd elérni a árnyékjelentéstevő kollégákkal. Mint említettem tehát, negatív hatásokat próbálunk enyhíteni, az SPC negatív hatásait. Ha már tudatában vagyunk a problémának, akkor nem lehet fél megoldást kidolgozni. Éppen ezért azt mondanám, hogy többet kell tennünk, mint az itteni javaslat, Há, néhány konkrét lépés, amikor az SPC lejár, akkor azonnal lehessen piacra lépni. A bizottság két javaslatot tesz. Egy, level playing fieldet kell létrehozni az európai, illetve a harmadik országbeli ö, cégek esetében, a generikus gyógyszereknél, illetve a tagállamoknak kell az egészségügyi költségeket lecsökkenteni. Ez csak akkor valósítható meg, hogyha egy generikus és biosimiláris gyógyszer gyártó vállalat akkor tud belépni az európai piacra, amikor az SPC lejár. Azt gondolom, hogy ebből profitálnak a legjobban az európai betegek, és ezt kéne tehát javasolnunk itt az Európai Parlamentben. Második dolog, mi a helyzet a jelenlegi SPC intézkedések alkalmazhatóságával? Nos, azt gondolom, hogy szembe kell nézni a valósággal. Öt, ke, öt évet vagy akár többet is várnunk kell, hogy az első eredmények megszülessenek. Mi a helyzet azokkal a azokkal az engedélyekkel, amelyek az elkövetkező öt éven belül járnak le. Elképzelhető az is, hogy addigra semmi nem változik meg. Ne felejtjük, hogy ez a kivétel semmiféle, semmiféle előnytől nem üti el az, az európai vállalatokat, csak amikor lejár egy ilyen oltalmi tanúsítvány, akkor kezdheti el bárki más árulni ezeket a vállalatokat. Tehát az európai vállalatoknak ugyanan esélyük van, mint az összes többi vállalatnak. Harmadik dolog, átláthatóság, illetve címkézés. Hogy export címkét hozzunk létre, ez bizonyos szempontból érthető, emberek attól félnek, hogy itt hamisítás fog bekövetkezni, de szerintem arra büszkék lehetünk, hogy van egyfajta nyomon követhetőség a, hamisít, a gyógyszerhamításról szóló irányelv miatt. Olyan világban élünk, amikor meg kell arról győződnünk, hogy valóban helyes úton került el egy-egy gyógyszer a piacra, ehhez pedig nem a címke fogja megadni. Azt gondolom, hogy mindenképpen segítenünk kell a generikus gyógyszerelőjtő cégeket, főleg a kicsiket. Nos, nagyon fontos az is, hogy az egészségügyi hatóságok az összes információ birtokában legyenek, hogy garantálni tudják egy-egy gyógyszer minőségét, de kereskedelmi információt nem szabad elkérni a különböző cégektől, tehát arra vonatkozó információt nem kérhetnek a hatóságok, hogy kinek, hova szeretnék eladni a gyógyszereket. Azt gondolom, hogy ezt megtennék, a semmiféle előnyel nem járni az európai polgárok számára, hogy a generikus gyártóknak a generikus gyártókra olyan szabályokat szabjunk, amiket egyébként senki más nem fogadna el, szerintem ez nem jelent egyenlő viszonyokat. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghallgattak, és természetesen várjuk, hogy megegyezés szülesen az összes frakcióval. Köszönöm. Köszönöm szépen, Krisztof Jelner következik. Much, and first I'd like to say... Köszönöm szépen. Én vagyok Daniel Kaspari most éppen. Mindenek előtt a hátteret tekintve különböző perspektívákból közelítünk a vitához ha jól tudom, az új innovatív gyógyszerek nem a semmiből jönnek, nem az égből potyantak, hanem mm, fáradtságos, hosszú, drága folyamat, eljárás kell hozzá, hogy megszülessenek. Fogyasztóként ezt tudnunk kell, és nem mi csináljuk ezt, hanem gyógyszeripari cégek és megfelelő szellemi tulajdonjogok nélkül nem lesznek innovatív gyógyszerek. Az SPC-t azért vezettük be, mert a tényleges védelmi időszakot lerövidítették miközben az elfogadási folyamat, a jóváhagyási folyamat egyre hosszabb, ez miatt a tényleges védelem folyamatosan csökkent, éppen ezért az SPC egy kompromisszumként pragmatikus megoldást jelentett. A kihívás most, amivel itt az Európai Bizottság szembesült, az az volt, hogy egy érzékeny egyensúlyt kell kialakítani azt, hogy ne ássuk alá a szellemi tulajdonjogokat Európában, ami erős Európában, az egész világ tekintetében ez az érdekünk. Másrészt pedig az európai sikeres generikum ágazat mm, egyenlő esélyekkel induljon más gyártókkal az egész világon, és hogy képes legyen olyan országokba exportálni, ahol lejártak a szabadalmak, azt gondoljuk, hogy elég jól sikerült az Európai Bizottságnak, éppen ezért szorosan figyelemmel kell kísérni nem értünk egyet az előadó megközelítésével, aki ugye a generikumok ágazatát egy oldalon kell hanem az innovatívoktól igencsak függ a generikum, tehát a generikumok nélkül nem lesz innovatív fejlesztésem, és ezért úgy gondoljuk, hogy itt lehetőséget kell teremteni számukra is. Ezért aztán visszamennénk a bizottsághoz a javaslattal. Egy kérdésem van még mielőtt ezt továbbvinnénk az SPC nem csak az európai szellemi tulajdoni jogalkotás fontos része, hanem fontos része a kereskedelem politikánknak is. Ugye a SETA-ban is Kanadát sikerült meggyőzni, hogy reformokat végrehajtsuk, és a bizottságot kérdezem, hogy nem mássuk-e alá a saját érdekeinket az SPC kapcsán más országokkal, ha ilyen módon tárgyalunk. Köszönöm szépen! Alessia Moszkán, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a javaslatot. Azt gondoljuk, hogy ez egy jó javaslat, és pozitív hatásokkal járhat a polgárok számára. Azonban egy néhány pontot kiragadnánk a javaslatból, jobban hangsúlyoznánk ezeket. Mindennek előtt szeretnénk elmondani, hogy úgy gondoljuk, hogy az elsődleges cél az kell, hogy maradjon, hogy gazdasági értéket teremtsünk, munkahelyeket Európában például, és amely erősítjük a jelenlegi szellemi tulajdonjogrezsimet, és ennek érdekében ki kell tartanunk az ígéretünk mellett, amit az Európai Bizottság hatásvizsgálata már tartalmazott, Szeretném a három fő pontot hangsúlyozni, ami a frakciónk számára fontos. Az eh, egyik, hogy a hatás, amit a polgárok éreznek majd ebből, és az a képesség, hogy a javaslat a generikumok gyártására hogyan hat, és hasonló gyártókra. Itt a polgároknak biztosítani kell, hogy olcsóbb, szélesebb körű hozzáférést kapjanak a gyógyszerekhez, második pedig a mentesség esetében a degenerikumok ágazatát is erősíteni szeretnénk, vagy a jövő jogaikat megőrizni miközben a versenyképességet hangsúlyozzuk az ágazaton belül és az erőteljesebb versenyt, de biztosítani kell azt is, hogy ez egy igazságos piac, tehát egyenlő esélyeken alapuló piac kell, hogy legyen, és ennek meg kell jelenni a kutatás fejlesztésben is. És hogy következő pont, hogy az egész gazdaságunk számára jelentkezzenek előnyök, és ez a három pont nekünk fontos, mert itt egy egyensúlyt kell találni, ami aztán mindenkinek javára válik úgy gondolom, hogy néhány módosításra szükség lehet például az értesítés és a véver alkalmazása kapcsán, a mentesség alkalmazása kapcsán, és a jövőbeli SPC alkalmazások miatt mert a szellemi tulajdonokat védeni kell. Mi támogatjuk az értesítést, a tájékoztatást olyan értelemben, hogy kellő információt kapjanak az SPC tulajdonosok, és megfelelő információkra van szükség minden más területen, a gyártás során is. És itt vannak a nemzeti IPO hivatalok is, és ezeket is értesíteni kellene. Végül pedig néhány kulcsfontosságú aspektusa ennek a szabályozásnak, ennek a rendeletnek, és az egyik úgy gondoljuk, hogy lehetőséget kell biztosítani arra, hogy piacra újabb szereplők lépjenek ki, akik tényleg képesek versenyképesen fellépni, ennek a körülményt meg kell teremteni, és nem támogatjuk azt, hogy ezt a mentességet a meglévő SPC-kre már alkalmazzuk, végül pedig úgy gondoljuk, hogy megfelelő egyensúlyozott megold, kiegyensúlyozott megoldásra van szükség a polgárok és a munkai teremtés érdekében, az EK érdekében. Köszönöm szépen. Egyetértünk. Természetesen egyetértünk a javaslatokkal. De najbardziej restrikcyjne normy. Ten powinien... Nos, úgy gondolom, hogy nagyon fontos arról beszélnünk, hogy a gyógyszergyártó cégeknek nagyon-nagyon szigorú normáknak kell megfele- megfelelnie, és ez természetesen a, a fogyasztók érdekeit szolgálja, akár európai, akár harmadik országbeli fogyasztókról van szó. Nos, vannak olyan szabadalmak, a, szab, a lejáró szabadalmak lejáró szabadalmak 90 milliárd eurós értéket képviselnek, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy Európa versenyképes legyen ebben a témában, de jelenleg Európában túlságosan szigorúak a szabályok. Persze szükség van garanciákra, nem szabad, hogy újra exportálják ezeket a gyógyszereket, és utána visszakerüljön az Európai Unióba, de azt gondolom, hogy lehetőséget kell teremteni az európai vállalatok számára, hogy fejlődjenek, mert a kínai és más versenytársak sem nyugszanak a babérjaikon. Tehát azt gondolom, hogy bár vannak bizonyos fenntartásaink, mégis lehet támogatni ezt az elképzelést, mert el kell gondolni azon, hogy az SPC-kre vonatkozó kivételek mikor és hogyan kell, hogy alkalmazódjanak. azt gondolom, hogy meg kell arról győződnünk, hogy a vállalatok, főleg a KKV-k számára tényleg pozitívak legyenek ezek a változások, és ezzel kapcsolatban módosítókat nyújtottuk be. Reméljük jó és gyümölcsöző lesz majd az együttműködés a jelentéstevővel a szabadalomra vonatkozóan. Természetesen nem lehet az összes ezzel kapcsolatos problémát ebben a jelentésben, ebben a véleményben megoldani, de nagyon fontos az, hogy a generikus gyógyszerek, illetve az egyéb gyógyszerek között megfelelő legyen az egyensúly. Szerintem ezt nem is kéne tovább ragozni. Köszönöm szépen Ferhajven asszony a bizottság részéről. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr. Köszönöm a képviselőknek a javaslatokat, a javaslatot. Néhány gondolatot mondanék csak. A gyógyszerekhez való jobb hozzáféréssel kapcsolatban sok gondolat hangzott el. Megismételném, hogy az egységes belső piac és a verseny ö, helyzet ö, javítása a célja a javaslatnak, az élénkebb verseny kialakítása a gyógyszergyártók között, és ennek nyilván része a gyógyszerekhez való jobb hozzáférés is. Azt szeretnénk vele elérni, hogy az európai cégek le tudják aratni a globális verseny előnyeit azokon az új piacokon, amelyek a generikumokat preferálják. És hogy az, azáltal, hogyha az európai cégek Európában ruháznak be, harmadik országokba tudnak jobban exportálni, és ez mindenkinek jó. Az európai betegeknek is meg kell azonban akkor adni a generikus gyógyszerekhez való hozzáférést. Tehát kapcsolat van a versenyképesség javítása, megteremtése között és ezen szempont között. Ami egy elhangzott azzal kapcsolatban. Az időbeli alkalmazás tekintetében épp most mondtam el, hogy eddig mi történt. Nyilván az lenne az érdekünk, hogy minél gyorsabb legyen a folyamat, de figyelembe kell vennünk, hogy ezen a területen jelentős ö, visszahúzó erők is vannak, amelyeket figyelembe kell venni, jogosak hát meg kell találni az egyensúlyt. Ami a garanciákat illeti, hallom a javaslataikat, nos, a, mi csak javaslatot teszünk, illetve egy pár garanciát már mi is beépítettünk a tervezetbe. Azt például, hogy a védelmi időszak alatt megmaradjon Európában mindenképpen a termelés de az is a szándékunk, hogy ezek a garanciák ne legyenek azért pont a növekedés útjában álló akadályok. Tehát ne legyenek túlzóak. Itt is az egyensúly a varázsszó. Szerintem jelenleg nem megfelelők a garanciák, tehát mindenképpen javítani, erősíteni kell őket a kijelölt területeken, de ma már más a funkciója ezeknek, mint akár csak a javaslat megtétele idején. Volt néhány konkrét kérdés Fjellner úr szájából. Az például, hogy az FTA szintnek való megfeleléssel hogyan hozható ez összhangba szerintem teljesen összhangban van ez az erőfeszítés a globális gyártóvédelemmel. Nemrégiben állapotunk meg Kanadával is hasonló témákban. Az FCP rezsimet egyre több területen alkalmazzuk, tehát komplementaritásról beszélhetünk a szabad kereskedelmet továbbra is fenntartjuk, csak azt akarjuk, hogy Európában is maradjon némi diverzitás, és hogy az európai fogyasztóknak ne kelljen ö, külön megfizetni azt, hogy nálunk marad a gyártóipar. Ö, a globális és az európai szintet folyamatosan ki kell egyes, egyeztetni egymással, de hát ez egy komplementer világ. Sánchez asszony. Köszönöm szépen néhány rövid jegyzet az oldal szélre, lapszérre. Nos, ne, sem a frakciónk, sem én magam nem, gondjuk, nem gondoljuk azt, hogy a beruházó jogait meg kéne nyírbálni, természetesen nem. Tehát nagyon fontos az, hogy az exkluzív jogokat megtartsa az SPC alatt a, a tulajdonos, ugyanakkor amint az SPC lejár, utána egyenlő viszonyokat kell teremteni az európai cégek és mások között. A célunk az, hogy az SPC negatív következményeit próbáljuk enyhíteni. Ugye az SPC hatája alatt senki más nem tudja, tehát se harmadik országok beliek, sem európai cégek nem tudják ezt a szobaforgó gyógyszertárul. Azt gondolom, hogy ez egyfajta ösztönző azoknak az európai cégeknek, akik generikus gyógyszereket gyártanak, hogy helyezzék át a termelést Európai Unión kívülre. Másrészt pedig abba is bele kell gondolni, hogy a 100%-os termelékenység elérése Európán belül hónapokban telhet. A harmadik országban viszont ez a termelés már az első napon 100%-ban megindulhat. nem egyértelmű, hogy a monopólium helyzetből adódó vállalati bevételeknek mekkora részét fordítják, forgatják vissza. Nem tudom, hogy az SPC-t hogyan lehet megindokolni, hogyha az ellenkezője egyáltalán nem hátrányos. Még egy utolsó megállapodás, még egy utolsó megjegyzés. Biztosnak kell lennünk abban, hogy amikor ezt végrehajtjuk, akkor nem teszünk rosszat a fejlődési politikának, tehát nem helyezzük nehéz helyzet, nem sodorjuk nehéz helyzetbe a fejlődő országokat, tehát meg kell adni a lehetőséget a fejlődő országoknak azt, hogy a gyógyszeriparukat megfelelően kifejleszték, tehát nem szabad őket hátrányos helyzetbe sodorni. Köszönöm szépen. Köszönjük. A módosítók határideje november 7-e 18 óra, vagyis holnap után este. Köszönöm. Most rátérünk a 14. napi rendi pontra. Az elősatlakozási támogatási eszköz a témánk. Borelli úr az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a téma véleményünk szerint a Európa jövőjének egyik legkényesebb témája, vagyis nyitni tudunk-e új, új országok felé, úgyhogy tiszteletben tartjuk alapértékeinket. Két alappremesszától nem szabad eltérnünk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly geopolitikai kihívás, sok minden megváltozott az, azóta, hogy az Európai Unió először bővülni kezdett. Hogyan lehet a jelen bonyolultságát összeegyeztetni azzal, hogy milyen alapelveink vannak, például a kereskedelmi politikában. Ilyen szempontból mindenképpen el kell gondolkozni azon, hogy hogyan lehet azokat az országokat megfelelően támogatni pénzügyileg, akik az Európai Unió felé szeretnének közeledni. Szerintem mindenképpen érdemes feltenni a kapcsolatot a támogatás mérték, illetve az elért eredmények között. Szerintem a kereskedelmi szempontokat kéne a mi bizottságunknak, szakbizottságunknak először is megvizsgálni ebben a folyamatban. Például a hamisítás, illetve a csempészet elleni harc egy nagyon fontos elérendő eredmény, és ennek meg kéne nyilvánulnia az Európai Uniós országok, illetve az Európához csatlakozni kívánó államok közötti kereskedelemben. Nagyon fontosnak tartom a különböző államok közötti vámügyi együttműködés. A harmadik országokkal illetve tagállam, tagjelölt országokkal való kereskedelmünknek egyik alapelve az, hogy biztos szabályaik legyenek, és ezeket be is tudjuk tartani. Vannak bizonyos kereskedelmi gátak. Nos, Törökország esetében elmondhatjuk azt, hogy a protekcionista lépések ellen fellép az Európai Unió viszonylatában is, illetve a vám kérdésekben is. Ezeknek az országoknak ezek az országok komoly erőfeszítéseket tettek, és ne feledjük, hogy a szervezet bűnözés ellen is ezek az országok kell, hogy harcoljanak. Ne feledjük, hogy nagyon sokszor a szervezet bűnözés bizony alapvetően bele nagyon komoly szálakkal kapcsolódik az illegális kereskedelemhez, illetve a korrupció elleni harc is ide tartozik. Remélem ez az első ez az első jelentés tervezett a kollégák körében egy megegyezésre talál, és hát várjuk a módosítókat. Köszönjük, sok pénz forog itt. Az SZSD frakció. Ja, bocsánat, először az ECR. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Én az árnyék előadót, Andrik Ilyen asszonyt helyettesítem itt ma, és leírta, hogy mit kell felolvasnom a nevében. Köszönjük az előadó társaknak a kiváló munkát. Ez az eszköz jól szolgálja az európai célokat, a stabilitást, biztonságot és persze a gazdasági fellendülést is. Az előcsatlakozási eszköz a jövőbe való befektetés, ami által Európa biztonságosabb, jómódúbb lesz, és a szomszédaival jobban kijön. A bővítési politika fontos abból a szempontból is, hogy liberalizálható lesz általa a kereskedelem ezekkel az új országokkal, gazdasági lehetőségeket nyit meg, versenyképességet erősíti. Persze reformokra van szükség ahhoz, hogy a kis és középméretű vállalkozások ebből tényleg profitáljanak, és egyes országokban sajnos még a korrupció elleni harc is komoly feladatot jelent. De minden jelentkezőnek az európai értékeket be kell tartania, és a saját gazdasági politikai rendszerét úgy kell módosítania, hogy összhangban legyen az európai elvekkel. És ilyen értelemben támogatjuk a Nyugat-Balkán országainak reformjait, a korrupció elleni harcát, a gazdasági fejlődését. E tekintetben a gazdasági fejlődéssel kapcsolatos a szabad és tisztességes versenyel, a jó beruházásokkal kapcsolatos prioritások fontosak. A feltételesség azonban azt jelenti, hogy ha súlyos jogsértések, szabálysértések vannak, akkor a pénzeket vissza lehet vonni. A jogállamiság az emberi jogok érvényesülése alapvető feltétel kell, hogy legyen a szemünkben, és ezt be kell tartani. Ezt kívánta Andri Kiene asszony elmondani, és majd módosítókat is be fog nyújtani. Köszönöm szépen! Kostaf Mafridas nevében szólok hozzá. Elnézést kérek, hogy nem vagyok jelen, ez az ő üzenete, ebben a fontos vitában vannak gyakorlati nehézségek. Köszönöm szépen az előadónak a, re, a tervezett elkészítést. Ez az első vita ebben az ügyben rövid leszek, de igyekszem precízen fogalmazni. Az IPA, az IPA egy fontos eszköze a reformok előrevitelének a csatlakozó országokban, a felzárkozó országokban. Éppen ezért ez az átdolgozott javaslatban is ezt kell tükröztetni. Úgy gondolom, hogy a bővítési politika továbbvitelének ez egy fontos kérdése. A bővítés során a megfelelő egyenlő elosztást szem előtt kell tartani az országok között, és biztosítani kell egyben azt is, hogy az összes polgár, amely a különböző társadalmi osztályokból származik, észlelje az előnyöket. Nagyon fontos tovább az is, hogy a kondicionálást is megjelenítsük az eszközök, a források elosztásakor, és az összes a helyzet romlását megakadályozzuk, például emberi jogok vagy szociális dimenzió kérdésében. A harmadik pont, a monitoring most is fontos, mint más ügyekben. Létre kell hozni egy hatékony monitorozási mechanizmust, az distribúció teljes folyamata során, amikor a forrásokat elosztjuk, összességében tehát azt mondhatjuk, hogy egy erőteljesebb szociális dimenzióra van szükség az EU bővítése politika során. Utoljára de nem utolsó sorban erősíteni kell a hatékonyságot és a láthatóságot és a lakosság körében a kedvezményezett országokban. Azt gondolom, hogy ez lista ez eh, indikatív jellegű, de nem kimerítő és ez, ennek érdekében le kell folytatunk a szükséges vitákat, és egy következő ülésen részletekbe kell menni, és tisztázni kell még az árnyékelődő üléseken is ezeket a kérdéseket. Heidi Hautala a következő, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Abból indulok ki, hogy itt vannak technikai kérdések a tervezetben, mert sok dolog itt szerepel, ami kiegészíteni a jelentést, azt törölni lehetne. Biztosítanák azt, vagy garantalnak azt, hogy itt nem alakult ki egy kognitív diszonancia részemről. Ami hát bizonyos indoklások olaszul szerepelnek itt, és nem vagyok, nem tudok olaszul, de és nem értem, hogy mit kívánnak mondani. Kérem, eh, a technikai korrekciókról gondoskodjanak a jelentésben, de mindenképpen szeretném elmondani, amit én javaslok, eh, a stabilizál, stabilizációs és társulási megállapodás az szabadkeresen megállapodások összefüggésében látandó, és ez lefedni a teljes kapcsolatrendszert ezekkel az országokkal és egy igazi ö, piaci hozzáférést ö, az EU jogra anyagának elfogadásával, vívmányának elfogadásával tudják ezek az országok a legjobban garantálni, és így vezethet ez erőteljesebb kereskedelemhez. Azt hiszem, hogy ez a jelentésből valahol hiányzik, adott esetben ezt meg lehetne említeni egyes módosítókban, ha mi ezeket beterjesztjük majd. Nagyon fontos még az is, hogy biztosítsuk, hogy a kereskedelmi liberalizáció, a stabilizációs és társulási megalapozás során az FTA-k befogadásával aszimmetrikusak és fokozatosak a tagjelölt országok vonatkozásában, nehogy túl erős sokkokkal szembesüljenek a törékeny gazdaságaik. Ezt a folyamatot mérsékelten lehessen kezelni. Törökország, a Vámunió kérdése szerintünk nem megfelelő az, hogy új szakpolitikai elemeket javasoljunk a tárgyalási során Törökországgal. Úgy gondoljuk, hogy a kapcsolataink Törökországgal, is ez vonatkozik a gazdasági kapcsolatok is, ezeket más keretek között kéne megbeszélni, és nem az IPA-ban. Kilberger asszony a bizottság képviseletében. Köszönöm szépen. Azzal kezdem, hogy elmondom, és rövid leszek, ismerjük azokat az aggályokat, amelyek itt felmerülnek egy új keret jelölése kapcsán. A tarifális akadályok figyelembevételét nagyon fontos, és ezen dolgozik már az Európai Bizottság igyekszünk erősíteni a korrupció ellenes intézkedéseket. Adott esetben van egy módosító, módosító tervezet, amit egy kicsit részletesebben vizsgálnak meg, az a 9-es módosító. Ez hivatkozik arra a tényre, hogy a pénzügyi források az IPA 3-ból csak akkor használhatók fel, hogyha a monitorunk rámutat arra, hogy az első mellékletben szereplő kedvezmények tényleg haladnak az ott meghatározott konkrét területeken és célok elérése érdekében. Itt szeretném elmondani a szándékunk az a javaslattal, hogy az ország politikoktól elfelé mozduljunk, és egy olyan irányba menjünk, amely teljesítményorientált keretet jelöl ki Ilyen értelemben látjuk mi ezeket a javaslatokat, amelyek itt szerepelnek a módosítók körében is. Amit nem látunk világosan, a célok, hogyha mi van, hogyha a célokat vizsgáljuk meg egy ott országban, és nem érik el például az előfeltételeit, és itt ezt látnunk kell, hogy akkor mi a teendő, Borelli úr. Grazie per. Köszönöm ezt a sok észrevételt. Ez még csak az első eszmecsere. Úgyhogy eh, természetesen szakmai szempontból is, illetve fordítási szempontból is sok mindent meg lehet még oldani. Örülök a kollégák észrevételeinek. Grazie. Um... Köszönöm szépen. Jó, a módosítók benyújtásának határideje. 8-a, november 8-a tehát délután 6 óra. 8-án 6 óra. Ezzel a 14-es napi rendi pont végére értünk. Következik a 15-ös, a 16-os, a 17-es, amit egyben tárgyalunk. A jelentéstevő érkezik, egy perces szünet következik. Okay. Dear colleagues, 15, Tisztelt kollégák, 15-ös, 16-os, 17-es témáról beszélünk most. Küldöttség Nyugat-Szaharába, illetve a mezőgazdasági kapcsolat Marokkó és az EU között a két témánk. Lalond asszony ennek a kérdésnek az előadója. Rögvest meg is adom neki a szót, mondjuk 4-5 percre parancsoljon. Monsieur le Président, merci. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, szeretném együttesen tárgyalni a 15-ös, 16-os, 17-es pontot. Ezek a kérdések ugyanis kapcsolódnak egymáshoz. Júliusban ezt a megállapodást. Felkértek minket júliusban, hogy ezt a megállapodást ratifikáljuk, avagy nem. Az Európai Bíróság az, azt a döntést hozta, hogy az Európai Unió és, Marok- és Marokkó között köttetett mezőgazdasági megállapodás nem helyezhető hatályban Nyugat-Szahara státusza miatt. A megállapodásban egyrészt nem szerepelhet Nyugat-Szahara, másrészt pedig ez csak akkor történhet meg, hogyha a nyugat-szaharai lakosok um, ezt jóvá hagyják. Jóvá hagyják. Egy új kritérium jelent meg a bíróság ítéletében, ez pedig a helyi lakosság um, az, hogy a helyi lakosság mennyiben profitál ebből a megállapodásból. Munkamódszerünk lényeg az volt, hogy a lehető legtöbb információt szedjük össze a bizottságtól, illetve az érintett felektől. A civil társadalmi szervezetekkel, a helyi kormányozott, a helyi megválasztottakkal, illetve a Front Polisárióval is találkoztunk, és egy fact-finding mission is szerveztünk. Öt frakció vett részt ebben a küldöttségben. Valójában három, helyes, mint a hozzászóló. Az úr értekezlete két napos missziót engedélyezett Nyugat-Szaharába, abban a részben, ahol a, ahol a kereskedelmi preferenciák érvényesek. Amikor odaértünk, megpróbáltunk a lehető legtöbb személlyel felvenni a kapcsolatot, a lehető legtöbb féle személlyel. Megpróbáltuk a lehető legreprezentatívabb képet kialakítani a helyzetről. Hallottam már olyan észrevételeket, hogy nem volt megfelelően kiegyensúlyozott ez a misszió, illetve nem találkoztunk elég személlyel. Nos, hadd mondjam el erről azt, hogy nagyon sok civil szervezettel találkoztunk, és természetesen azokkal is felveszünk a kapcsolatot, akikkel nem sikerült találkozni. A jobb hozzáférés, a jobb termelési lehetőségek kérdés is felmerült, de nem vagyok naív, tudom, hogy nem fogunk, nem tudjuk elérni azt, hogy mindenki egyetértsen velünk, de keményen dolgoztunk, hogy a feltételek keretein belül megpróbáljuk elérni a lehető legjobb eredményt. Mint említettem, nagyon sok szereplővel találkozunk, gazdasági szereplőkkel, nagyon sok olyan szereplővel is találkozunk, akik abból élnek, hogy olyan termékekkel kereskednek, amiről szól maga a kereskedelmi, illetve a mezőgazdasági megállapodás. Nagyobb geopolitikai kontextust is megpróbáltunk fölmérni, de a lényeg az, hogy a a helyben élők a preferenciális rendszert valóban, ennek a rendszernek valóban kedvezményezettei legyenek illetve az autonómia kérdését is vizsgáltuk, tehát, hogy ne a központi hatalom, hanem az autonóm kormány dönthessen ezekről a kérdésekről. Alapvetően ez volt tehát a, e, ez volt az alapja a munkának. Nos, a béke folyamatot is e, vizsgáltuk a jelentés megírása során. Koller úr, az ENSZ külön megbizotja, december elején, valószínűleg 6-án vagy 7-én fogja Genfben fogadni az érintett feleket, ennek nagyon örülünk. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy más a feladatunk, mint az ENSZ megbizotjának, de összehangoljuk munkájunkat. Jogi témában, nos, nagyon óvatosak vagyunk ezzel kapcsolatban, tehát a hozzájárulás kérdésével kapcsolatban nagyon óvatosak vagyunk. Nagyon fontos az, hogy nem szabad büntetni a helyi lakosságot a preferenciák visszavonásával. A helyi lakosság, lakosságnak joga van ahhoz, hogy a fejlesztésben részesüljenek, fejlesztés kedvezményezetjei legyenek, illetve hogy kereskedelmi kapcsolatban lépjenek az Európai Unióval. Éppen ezért azt kérem, hogy ratifikáljuk ezt a megállapodást. Természetesen mindezt feltételekhez kell kötni. Mik ezek? Egy, a termékek nyomon követhetőségét mindenképpen garantálni kell, tehát a nyugat-szarhai termékekről tudni kell azt, hogy eh, melyek ezek a termékek, tudnunk kell, hogy melyik termék érkezik Nyugat-Szaharából, melyik pedig Marokkóból. Úgy gondolom, hogy eh, termék függő az, hogy pontosan hogyan oldják meg ezt a termék eh, nyomon követhetőséget. Ehhez, ez kell a megfelelő jogbiztonsághoz. Az is előfeltétel, hogy a marokkói fél erre elkötelezze magát. Második dolog, nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság nyomon kövesse a megvalósíthatás, megvalósítást és a megvalósíthatóságot, és természetesen az Európai Parlamentet erről folyamatosan tájékoztatni kell. Ez lenne tehát az elképzelés, ez lenne a főcsapás, és nagyon kíváncsi vagyok a kollégák véleményére, elképzelésére. Merci beaucoup. Uh, next uh, is Köszönjük szépen. Akkor most megadom az árnyék előadóknak a szót. Szikúr néppártól. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Hadd mondjam el azt, hogy kiváló munkát végzett a kolléga, gratulálok neki. Szerintem nagyon teljes munkára törekedett, és ez sikerült is megvalósítani. Gyakorlatilag mindent megvizsgált, még azt a e, még az Európai Bíróság határozatát, döntését is nagyon alaposan, meg, alaposan megvizsgálta, nagyon utána ment a jogi kérdéseknek is. és minden egyes kérdést megvizsgált, azt is, hogy milyen következményei lehetne a ratifikációnak. Szerintem amit meg lehetett tenni, azt megtette a kolléga, sőt jól tette ezt meg. Ne feledjük el, és ezt magamnak is mondom, hogy a politikai kontextus sok mindent meghatároz, de ne féljünk attól, hogy ezen megpróbálunk túllépni. Ne felejtjük el sem, hogy mi a feladatunk. Nekünk az lenne a feladatunk, hogy átlássuk a dolgokat, az intának nem az a feladata, hogy a kereskedelmi mérleget így vagy úgy befolyásolja, hanem az a feladatunk, hogy a nemzetközi kereskedelmi viszonyokról mondjuk valamit, gondoljuk valamit. Nos, meg kell vizsgálni azt, azt is, hogy a nyugat-szaharai lakosok érdekeit figyelembe vegyük. Számukra az ő érdekük a, ahhoz fűződik többek között, hogy felismerhetőek legyenek a termékeik, tehát megfelelő információra van szükség, nyomon követhetőségre, hogy a vásárló tudja, hogy nyugat szaharába származó terméket vásárol, és ezt kérte a bíróság is. Véleményem szerint tehát a marokkói kormány elkötelezte magát, ők is szeretnék, hogy ez a cél megvalósuljon. Részemről tehát mindenképpen támogatom ezt ezekkel a feltételekkel. Nyomon követhetőség, vagy pontos jelzés, amely egyértelműen jelzi azt, hogy honnan származik egy-egy termék. Köszönöm. Köszönjük szépen. Szocialistáktól, Elena. Köszönöm szépen, elnök úr. A frakció nevében szólok hozzá, járnék jelentéstevő vagyok, ugyanis az előző árnyék jelentéstevő lemondott erről a jelentésről. Én már azóta követem ezt a kérdést, mióta a bíróság kimondta a véleményét, és mióta Alessia Moszka elkezdett ezzel foglalkozni. Lalond asszony, a frakcióm nevében elmondhatom azt, hogy alapvetően támogatjuk mi is az ön ajánlásait, tehát, hogy a meg, megállapodást meg kell reformálni. Alapvetően ezt tudjuk támogatni. És a állásfoglalás tervezetét is alapvetően tudjuk támogatni. Arról szól ez, hogy hogyan változtassuk meg a kereskedelmi kapcsolatot az EU és Marokkó között ahhoz, hogy jobb legyen a kapcsolat, mindenkinek el kell végezni a feladatát, és nagyon fontos az is, hogy az európai normák legalitását folyamatosan ellenőrzik. Éppen ezért Leland asszony, hadd mondjam el azt, hogy a frakcióm nagyon szigorú az Európai Unióval kapcsolatban, és eh, szigorúnak kell lennünk más szempontból is. Tudjuk, hogy nagyon nehéz maga a tárgyalási folyamat a megállapodással kapcsolatban, de politikai és eh, szakmai garanciákra van szükség tudnunk kell, hogy a nyugat-szaharai lakosoknak tényleg hasznára lesz majd ez a megállapodás, és megvalósul az, amit a bíróság is kimondott. Ma Marokkótól és a lehető legnagyobb együttműködést követeljük meg, és véleményem szerint Marokkó, az Európai Unió partnere, társa, ezt bizonyára meg fogja majd adni. Lálond asszony, Véleményem szerint kicsit szigorúbbnak kell lenni magának a nyelvezetnek is, hogy tükrözze azt, hogy mint vélekedik az Európai Parlament. Nagyon sok képviselő megfogalmazott különböző aggályokat, ennek is meg kell jelenni. Nagyon fontos az, hogy a megállapodás mindazt tükrözi, amit a bíróság kimondott, és ez nagyon jót tesz az EU és Marokkó kapcsolatának, hiszen a társulási egyezményt Marokkóval írtuk alá. De az is igaz, hogy az állásfoglalásnak specifikusnak kell lenni, tehát a nyugat lakosság jogairól szólnia kell, és ne feledjük, hogy rendkívül, probléma, rendkívül bonyolult és rendkívül hosszadalmas nemzetközi vita főszereplői a nyugat-szaharai lakosok. Az egyik legközelebbi szomszédunkról van szó, akik stratégiai szempontból is nagyon fontos szerepet játszanak. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most de Lunes kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek. Nem akarom ismételni, ami már elhangzott. A néppárti kolléganő sok lényegeset mondott. Köszönöm az előadónak a tervezetet. Az ECR még értékeli a szöveget, rajta vagyunk, de kiegyensúlyozottnak érezzük, és a megközelítést is jónak tartjuk alapvetően. megállapodást támogatjuk, de az asztal túloldalán ülőkkel meg kell értetni, hogy ez egy mechanizmus, egy folyamat lesz. És követelnünk kell, hogy a termékek lekövetkeztethetősége, lekövethetősége statisztikailag is lehetséges legyen. Jövő hónap elején az ensz is kezdődnek tárgyalások, és lehet remélnénk, hogy egy hosszabb távú politikai megoldásba ágyazódik majd bele a mi kis megállapodásunk. Konstruktív együttműködésben vagyunk érdekeltek, mindent megteszünk azért, hogy ez így maradja. Heidi talának adok szót. Köszönöm szépen. Ö, ugye most hallottuk, hogy egyes frakciók ott se voltak azon a misszión, amiről ma szó van. Meglepett, hogy senki nem mondta eddig el azt, hogy a kiküldetés, az út és a jelentés megírása nem volt könnyű, mert nagyon sok érzékeny kérdés felmerült. Az ECJ, a bírósági 2016-os ítélet ugye azt mondja ki, hogy az Európai Unió nem ismeri el a marokkói felhatóságot Nyugat-Szaharán, és hát elvileg ebből kéne minden gondolatunknak, lépésünknek kiindulnia. Az INTA bizottságban mi ugyan a kereskedelemmel vagyunk megbízva, de én a bizottságtól nem azt hallom, hogy a lekövethetőség, a szimkézés problémáját nem úgy néz ki, mintha meg tudnák oldani. Jó lenne hallani, hogyha van spontán megoldásuk erre, de egyelőre úgy tűnik, hogy ez mindaddig lehetetlen lesz, amíg Marokkó nem is akarja elismerni azt, hogy Nyugat-Szahara egy tőle különböző terület. Az emberi jogi helyzet a megszállt területeken, hát enyhén szólva, szomorú. Hallottam, hogy azok a civil szervezetek, amelyek eh, önállóságra törekednek, autonómiát akarnak, azok folyamatos zaklatásnak vannak kitéve. És az túlzás lenne állítani, hogy a helyzet érett arra, hogy az Európai Unió a Nyugat-Szahara területét is bevegye a megállapodásba. Szerintem ez hiba is lenne. Csak akkor lenne értelme, hogyha egy helyi lakosságnak ez jó, de az sem garantálható. Ráadásul őket senki meg sem kérdezte az ENSZ és a Polisárió vindikálják maguknak a jogot, hogy eljárjanak, de ha ezt most aláírjuk, akkor az utolsó lehetőségünket is kiadjuk a kezünkből, arra vonatkozóan, hogy a konfliktust konstruktívan oldja meg Marokkó a szomszéd államával. Tehát frakcióm nem akar ehhez segítő kezet nyújtani, és egyébként abban is biztosak vagyunk, hogy jogi értelemben sem kóser a dolog, meg fogják támadni majd ezt több helyen is. Hát igen, még nem dölt el, majd meglátjuk. Minőr asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Nos, egy helyben fogunk. Az Európai Bíróság megállapította, hogy a Marokkol kötött szerződést nem lehet alkalmazni Nyugat-Szaharára anélkül, hogy a lakosság hozzájárulna. Ez a Polisario Front. A 2437-es határozat értelmében a Polisario Front képviseli lakosságot, tehát most a nyelvészeti vitába keveredünk, az Európai Bíróságot kérik fel, hogy eljön hozzá. Most a bizottság azt mondja, legyen ez fordítva, a Polisario a törvényes képviselő, az Európai Bizottság megkérdez néhány embert, akiknek van kapcsolatuk a Polisárióval. Itt egy kicsit játszadoznak a fogalmakkal. Az Európai Bizottság nem csak az ENSZ munkáját átszavassa alá, hanem a saját hihetőségét is. Arról nem is beszélve, hogy a megszállt területekről termékek érkeznek a piacunkra. Ez nem egy meggyőző dolog. A jogi szolgálat azt mondja, ez így rendjén, rendjén való Nagyra becsülöm én a jogi szolgálatot, az ott dolgozó embereket, de nem ők azok, akiknek itt dönteniük kell. Az Európai Bíróság az, aki dönt ebben az ügyben. Még egyszer a bírósághoz kell fordulni. Elegendő az az intézkedés, amit kínálunk, vagy nem? Megkezdjük a tárgyalásokat En szintjén a poliszárióval. Van erre lehetőség. Gutéres úr Péter Zürich, és többen is részt vettek ebben, lesznek tárgyalások december elején, és szerintem eh, a szavazásunkkal éppen azt kéne megvárni, hogy ezek a tárgyalások lebonyolíthassanak. Köszönöm Tiziana Begin, az EFTD. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék Lalond kollégának köszönetet mondani ezért a véleménytervezetért. Szerintem alapvetően megfelelően veti fel a problémákat Marokkó és a Nyugat-Szahara viszonyában. Szerintem a, azt is jól tárgyalja a jelentéstevő, hogy alapvetően kereskedelmi megalapodásról van szó, nem az ENSZ feladatát kell most ebben a dokumentumban elvégeznünk. Nagyon fontos szövetségi partnerünk nagyon fontos stratégiai partnerünk Marokkó a földközi tenger túloldalán, és természetesen ez mégis migrációs szempontból is fontos. Bizonyos tagállamok elkezdték azonnan érkező termékeket a határon blokkád alá venni és ne feledjük, hogy ez helyi szinten mindenképpen nagyon sok problémát jelent, hiszen akkor a nyugat-szaharaiaknak Agadirba kell elmenni, oda kell vinni eladni a terméket, ami nagyon messze van, és így a marokkói termékekkel kell fölvenni a harcot. Nyugat-Szaharában és Marokkóban jártunk, a misszió során, és az volt a célunk, hogy megismerjük, saját szemükkel láthassuk a helyzetet. Láthattuk, hogy a régió infrastruktúrális szempontból, illetve innovációs szempontból is nagyon fejlett. Véleményünk szerint egyáltalán nem tenne jót ez a megállapodás a nyugat-szaharai lakosoknak, sőt, jó lenne az, hogy a földrajzi uh, eredet megjelölést Marokkóban is el lehetne fogadtatni. Ez egy hamisítási szempontból is jó lenne, tehát a hamisítás ellen kiváló módszer lenne, másrészt pedig a nyugat-szarai termékeket jobban lehetne majd azonosítani. Nagyon fontos, hogy ez ne legyen diszkriminatív rendszer. Néhány szót a, azoknak a kollégáknak, akik néhány héttel ezelőtt beszéltek erről a témáról ugye Aklában és Ajunban, Daklában és Ajunban jártunk szeptemberben, néhány héttel ezelőtt. A Poliszerió barát lakossággal is találkoztunk, és szerintem nagyon is kiegyensúlyozott volt a misszió. Három órán keresztül tárgyaltunk 40 olyan résztvevővel, akik Poliszerió barátok voltak, voltak olyanok is, akik viszont a, a ellen foglaltak állást, tehát mindkét felet meghallgattuk, és nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy a lehető legteljesebb képet kapjuk. És beszéltünk azokkal is, akik a export termékeket előállítják. Más kérdésekkel, más szakbizottságokban kell foglalkozni. Köszönöm. Now it's Klaus. Klaus Buchner következik. Köszönöm szépen. Egy kommentárt szerettem volna elmondani. Önök azt mondták, hogy bonyolult az ottani helyzet. Én úgy gondolom, hogy nem bonyolult az ottani helyzet. Ez egy támadás mm, Marokkó részéről, egy független területre, és mi most gazdasági kapcsolatokról tárgyalunk, amelyekben ez az ország Marokkó, tehát mm, nyereséget vár. Nézzük meg, mi a helyzet a bírósági ítélettel. Mint már elhangzott, az egyik pontot az ítéletből biztos, hogy nem vették figyelembe, mi szerint a nép, a szaharai nép hozzájárulására szükség van. Nem arról van szó, hogy akik ott konkrétan élnek, tehát ez nem történt meg viszont számomra ez fontos, és újra és újra elhangzott, hogyha ezt a megállapodást nem kötjük meg, akkor a helyszínen élő lakosságnak ártunk, mert az exportot akadályozzuk. Sajnos az a helyzet, és éppen nem régiben tudtam meg megint, hogy nem a szaharai lakosságról van itt szó valójában, hanem a az a lakosság, amelyik Marokkóból oda költözött más területeken, betelepülőknek hívjuk őket. Most ők azok, akik profitálnak ebből. A régi őslakosok ott harmadik szintű munkahelyeket kapnak ezekben a cégekben, de nem ők profitálnak abból, ami az ő területük hogyha függetlenek lennének, akkor önmaguk is exportálhatnának, gazdálkodhatnának. Ez tehát olyas valami, amit az ott élők elmondtak nekem, ezért óvnék attól, hogy megkössük ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, Arina kolléganő. Euh, köszönöm, Lalonda asszony, köszönöm a munkáját. Ne felejtjük el, hogy egyáltalán miért is beszélünk erről a megállapodásról, azért, mert van egy bírósági határozat, amely kimondja, hogy az eddigi megállapodás illegális volt, Nyugat-Szaharából származó termékeket beengedünk preferenciális vámmal. Hogyha ezt megtesszük, akkor ehhez a kedvezményhez hozzá kell jutatni a nyugat-szaharai lakosságot is. Az ő meg az ő hozzájárulásuk nélkül nem lehet ugyanakkor feltüntetni a nyugat-szaharai származást. A bírósági döntés értelmében tehát modernizálni kell ezt a megállapodást, meg kell változtatni, módosítani kell. Egyrészt a hozzájárulás szükséges, tehát a lakosság hozzájárulása, másrészt pedig maga a megállapodás nem szól Nyugat-Szaharáról, viszont a Szaharából származó, Nyugat-Szaharából származó termékekre is vonatkozhat. Tehát két dolgot kell csinálnunk. Egy, a lakosság hozzájárulását meg kell szereznünk, meg kell szerezni. A, a a bírósági határozat nem mondja el, hogy ezt, nem mondja ki, hogy ezt hogyan lehet megszerezni, a jogi szolgálat szerint nem egyszerű az ügy, tehát ezt nehéz megoldani. Viszont a második dolog, vagyis hogy a megállapodás nem vonatkozik a nyugat-szahrai termékre, kivéve, hogyha ezt kiterjesztjük, akkor egyértelmű, hogy jelzésre, kell, jelzésre van szükség, tehát tudni kell azonosítani a nyugat származó termékeket. A mai tervben ez nincs benne, nincs egyértelmű fizikai mechanizmus arra, hogy ez megtörténjen. Nem statisztikára van szükség. Marokkó egy nem autonóm térség felett rendelkezik, kérem szépen, egy marokkói hatóság fogja a statisztikákat megedni erről? Nem. Szerintem ezekre, ezekre az adatokra mindenképpen szükség van. Fizikai nyomon követhetőségre van szükség, például irányító számok alapján. Tudni kell, hogy honnan származnak ezek a termékek. Lálandasszony, a ratifikálásig az Európai Bizottság részéről lesz egy olyan ajánlat, amit a marokkóiak majd elfogadnak? Egy olyan mechanizmusra vonatkozóan, ami meg megbízható, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a nem autonóm Nyugat-Szaharából származó termékek valóban onnan származnak? Én nem szeretnék egy olyan megállapodást ratifikálni, amely nem garantálja, hogy van egy ilyen mechanizmus, aztán később majd megint több bele ütközünk valamilyen korlátba. Mindenféle záradékokról beszéltünk, stb. stb. Persze az Európai Parlamentet egyszer már egyszer már csapdába ejtették, jó lenne, hogyha ez másodszor nem történne meg. Jó lenne, hogyha ezt a kérdést most tisztáznánk, nem pedig a későbbiekben. Köszönöm. Joachim Schuster. Ebből ezt vinném tovább, ez a nyomon követési mechanizmus, ez egy központi kérdés. Pillanatilag azt mondjuk, hogy december 3-án akarunk erről dönteni. December 3-áig lesznek-e konkrét lépések? Most e- közösen Marokkóval, most nehogy mi elképzeljük, hogy hogyan legyen egy ilyen mechanizmusan, hogy tényleg működőképes legyen. Aztán a második pont, ami többször elhangzott, az Európai Bíróság a lakosság hozzájárulásáról beszél. Nos, a delegációban a poliszárió képviselőivel tárgyaltak-e? Ők mit mondtak? értetek ezzel, vagy nemet mondtak? És a következő kérdés most a Londasszony ön azt mondta, hogy az ENSZ külön megbizottjával, Köllerrel kapcsolatban áll, 6-án, 7-én tárgyalnak. Tehát ő mit mond erről? Ő, ő, azt mondja, hogy jó-e, hogy elfogadjuk ezt a megállapodást, vagy nem jó az ő szemében, mert csak olajat öntünk a tűzre egy ilyen konfliktusban, amely már régi, amit mi igazából segíteni szeretnénk megoldani, és hát egy rendkívül nehéz dologról van szó. Minden esetre ő mit mond Köller? és hogy mielőtt tárgyalunk, valamit el kéne fogadnunk december 3-án. Mi az oka annak, hogy ilyen gyorsan kell lépnünk? Olyan sokáig húztuk már ezt az ügyet, miért nem lehet januárban, februárban, amikor sikeres tárgyalások után vagyunk már, adott esetben a sikeres tárgyalások fényében így és így döntünk. Tehát ez mondjuk megint csak tényszerűen figyelembe veendő lehetne. Most megint csak egy kicsit szeretnék ellent mondani. A kereskedelmi megállapodások önmagukban azért eh, nem politikamentesek, eh, nem létezik az a gazdaság, amely teljesen független a politikától és az ilyen konfliktusoktól, hanem ezek összefüggenek ezek a dolgok. És ezt komolyan is kell venni. És ne csináljunk úgy, hogy az Európai Bizottság néha csinál, hogy hát itt némi technikai apróságot kell tisztázni. Minden technika, politika is világos. Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. És hát ezt természetesen minden megállapodásra elmondhatjuk ugyanezt, és hát a kérdés is az, amit a horizontális jogalkotás keretében csinálunk, ezt figyelembe kell venni. És hát ez egy felelősséggel jár ez a dosszié. Mi vagyunk a társ jogalkotó, ezt szem előtt kell tartanunk nemzetközi jogról van szó, és gazdaságról, nemzetközi gazdasági jogról, és hogyha a nemzetközi jogról beszélünk, az Európai Uniónak itt szereplőként viszonyulnia kell az Európai Bíróság ítéletéhez, amiben viszont egyértelműen az szerepel, az EU-nak tárgyalnia kell a Polisario fronttal annak érdekében, hogy a nyugat nép véleményét figyelembe tudja be A nyugat-szaharának a jóváhagyására szükség van a poliszerió fronton keresztül minden nemű nemzetközi megállapodás esetén, amely érinti a nyugat területet. És ugyanis egy-egy ilyen megállapodás sérthetni az ott élő emberek érdekeit. Hát most ezt külön idéztem, ami szerepel, mert éppen erről van szó, a központi kérdésről, ami jelentésben is van, hogy hogyan kezeljük ezt az egész problémát. A hitelességünk a tét, hogy úgy mondjam. Nem mentünk oda a területekre, és a konkrét képviselőkkel nem beszéltünk, amelyeket az Európai Bíróság hivatalos képviselőként megjelölt. És e- itt ez a buktatója az egész dolognak, most nem akarok a részletekbe menni, amiket a kollég már említettek, a visszaszállítási mechanizmus, bizonyos hasznok, bizonyos népességcsoportok számára, vagy ott esetben ezek hiánya. Itt úgy gondolom, hogy egészen egyszerűen egy elvi politikai álláspontot kell kialakítani az Európai Parlament szintjén, és nem látom, hogy az időszorítására hivatkozva leadjuk a felelősségünket a, az ajtón, hanem az egész eljárást átláthatóan, őszintén kén, végig kéne vinnünk, amiben logikus döntéseket hozunk. Köszönöm szépen. Gabelik úr. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Bíróság fő kritériuma a nyugat szakarai lakosság hozzájárulása volt, és az ENSZ által elismert képviselőjük alapvetően negatívan állnak hozzá a megállapodáshoz. Úgyhogy eh, mielőtt erről szavazunk, kérdezzük már meg őket. Nyugat-Szahara nem Marokkó része. Nekünk viszont alapvető feladatunk, hogy tudjuk, hogy honnan származnak a termékek, de ha erre nincs ráhatásunk, akkor tehetetlenek leszünk. Szeretném továbbá tudni, hogy önök miben látják a traceability megvalósítását, garanciáját, hogyan lehet ezt garantálni. Köszönjük! Van bőven kérdésünk a bizottsághoz. Remélem, hogy Zabina Hensler kivágja magát, és kielégítő válaszokat tud adni. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm az előadónak a nagyon részletes és elmélyült megszövegezését ennek a kényes témának. Mi támogatjuk az önök jelentését. Miről is szól maga a szöveg? Szeretnénk a térségben a beruházások számára stabilitást, garanciákat adni, arra Marokkóval jobban együttműködni, és a nyugat-szaharai lakosságnak is környezeti, gazdasági, társadalmi fejlődést biztosítani. A lekövethetőséget szinte mindenki említette, hogy erre adhok megoldást kéne találnunk. Hát hadd mondjam el, hogy hol tartunk. Három koncepció verseng egymással – ezek mind felmerültek itt is ma. Az első mechanizmus egy információcsere mechanizmus lenne. Marokkóval való megállapodás alapján, és legalább évente egyszer egy külön erre létrehozott bizottság áttekinteni a dolgok állását. Marokkóval Erről egyeztetünk, hogyha benne lennének ebben, akkor ez miből állna. Alapvetően a, a marokkói fél ezt el tudja fogadni, mind, amit pedig ez a bizottság problémaként feltár, azt meg kell oldani, az export kérdéseket, a fejlesztési kérdéseket, stb. Ez azt jelenteni, hogy a problémák széles köréről elég részletes információval rendelkeznénk folyamatosan. A hatályba lépés után minimum két hónapon belül föl kéne állítani ezt a bizottságot, de akár hamarabb is föl lehet állítani. Második gondolat talán Aréna asszony kérdésére válaszol. Marokkóval arról egyeztetünk, hogy milyen technikai mechanizmust hozzunk létre, hogy az import adatok automatikusan bekerüljenek az európai nyilvántartó rendszerekbe, és lekövethető legyen, hogy a termék Nyugat-Szaharáról származik. Real time ráadásul. Nem visszamenőlegesen, hanem real time. Ezt szeretnénk az import pillanatában. Az erről zajló tárgyalások már elkezdődtek, és talán hamarosan ki, sikerül kialakítani egy ilyen mechanizmust. Biztos vagyok abban, hogy erre lesz megoldás hamar. Ami a címkézését illeti a termékeknek. Ez is többször elhangzott ma szögezzük le, hogy a címkézésre ez a megállapodás nem vonatkozik. Ilyesmit nem is akartunk elvárni. Az EU-ba való behozhatóságnak az az egyetlen feltétele, hogy a minőséget ellenőrizni lehessen. A származást a címkézés révén nem írja elő kötelezően semmilyen szabály, Persze lehet ilyet követelni, de ha létrejön a real-time mechanizmus, akkor ezzel a kérdés meg van válaszolva. Ezért próbáljuk a marokkói félről ezt az automatikus lekövetési mechanizmust lábra állítani. A marokkói fél hajlandó erre. és tudjuk, hogy ez önök számára is fontos. Holnap után ülünk le újra a marokkói delegációval, és remélem, hogy jó hírekkel szolgálhatunk majd. De elhangzott itt még egy pár más felvetés is. Például a konszenzus, vagy hát beleegyezése a helyi lakosságnak, a folyamatba. Amit előírnak a szabályok, annak az előkészítésére elkezdtük. A parlament részvételével konzultációs eljárás indul. A nyugat-szaharai lakosság képviselőivel. Tehát ki fogjuk kérni formálisan a helyiek hozzájárulását, és ehhez a parlament jogi szolgálata adja majd meg a keretet, vagy hát közösen fogjuk ezt megfogalmazni a javaslatot. Hogy a nyugat-szaharai lakosság mit gondol tényleg, meg a poliszárió, itt elmondanám, hogy már volt az önök jogi szolgálatának is egy szakvéleménye, annak a 24. pontjában az áll, hogy az ENSZ egyeztető mechanizmusának a legitimitása vitatott. Igen, hogy a poliszárió elismerhető a helyi lakosság képviselőjének, erről helyileg is megoszlanak a vélemények enyhén szólva. Végül pedig, hogy miért nem eleve a poliszárióval tárgyalunk, hát szerintünk nekünk és önöknek is arra van szüksége, szükségük, hogy legyen egy megbízható vámhatóság a képben, amely partnerként lép föl, amely ismeri, elismeri az európai szabályokat, és képes azokat betartatni mert ha ilyen hatóság nem áll föl, vagy nem működik, akkor káoszba fulladhat a dolog, akkor a költségvetési, erre fordított költségvetési forrásokkal sem lehet majd elszámolni. Szóval nagyon fontos a fogyasztó szempontjából is, az EU szempontjából is, hogy egy megbízható vámhatósággal álljunk kapcsolatban, amely betartja a szabályokat, amelyek, amelytől elvárhatók dolgok. Köszönjük szépen! Akkor Heidi Hautalának adom vissza a szót. Um, when the commission says a bizottság azt mondja, hogy a címkézés a megállapodáson kívül esik. Szeretnék rámutatni, hogy a fogyasztók itt az Európai Unióban jogot kell, hogy kapjanak arra, hogy azonosítsák a termékeket, amelyek nyugat származnak. Hogyan tudják garantálni, hogy ezek a fogyasztói jogok teljesülnek is? és szeretnék rámutatni nemzetközi jogra is. Nem hiszem, hogy tehát, hogy kereskedelmi megállapodást kellene kötni Oroszországgal a Krím-szigetekről is, azt gondolom, hogy nemzetközi jogról beszélünk, és nem veszük komolyan ezt a jogot, és az a benyomásom, hogy az Európai Bizottság és itt a frakciók többsége is megosztott egy néhány percet, de mindenképpen meg akarják enni a tortát, és egyben meg is őrizni, és hát ez így nem fog működni. Helmut Scholz. Egy kérdést vetnék fel, az Európai Bizottság ezt a logikát alkalmazta amire nem válaszoltak, hogy miért ragaszkodnak ahhoz, hogy ezt az utat akarják megoldásként választani. Miért nem lehet szétválasztani a dolgokat és megoldást találni, amely a, a, a felek érdekeit képviselik. Az egész forgatókönyv során egy adott logikában maradnak. Egy rossz logika ez, amit alkalmaznak. Ezt mondja az Európai Bíróság is. Miért, miért ragaszkodnak ez az úthoz? Joachim Schuster. Nem volt egyértelmű. Most, ha jól értettem, hogy a Polisario Front ezt nem akarja, de ez mi szempontokból viszont fontos, hogy hozzájáruljanak, mert mindent elkövettünk. Nos, miért akarják az ENSZ-t? De hát az ENSZ miért mondja, hogy a Polisario Front elismeri a mm, képviselőjének ennek a né- tehát ez a konszenzus, tehát az ENSZ legitim képviseletként ismeri el a Polisario Frontot, és önök azt mondják, hogy nem, tehát elfogadják ezt a nemet? És nyitva maradt a kérdés egyelőre, hogyha már ilyen szoros kapcsolatban vagyunk az ENSZ külön megbizottjával, ő mit mond erről? azt mondja, hogy jó ez így, hogy elfogadjuk a megállapodást, vagy azt mondja, hogy hát nehéz lesz, konfliktusos az egész hogy, vagy lát-e ő esélyt abban, hogy csökkenteni lehet a konfliktust? Ez egy fontos kérdés, és szerintem ezt ne ilyen diplomáciai magyarázatokkal, szavakkal kerüljük ki, amiket aztán még értelmezni kell. Itt a parlamentben ez rajtunk nem segít, hanem egyértelműsíteni kell, hogy mit akarunk világos válasz a kérdésekre az Európai Bizottság részéről, vagy a külügyi szolgálat is akár még hozzászólhat. Oké. Okay. Uh, Hautala asszonyra válaszolva, a címkézés esetében az EU jog létezik, ezt az összes termékre alkalmazni kell ami az európai piacra kerül, és alkalmazni kell ezt majd a nyugat-szaharai termékekre is. Nem lesz itt semmiféle másfajta szabályozás. Ami pedig a Polisario front elismerését illeti. Átadom a szót az EKS-től érkező kollégának. A taxúdos kolléga szeretne még kiegészítésképpen hozzászólni technikai kérdésben. A kérdés az, hogy miért követjük ezt a logikát, Solc úrnak mondom. Az import, nyugat importoknak preferenciát tudunk így adni. Nem, nem ismerünk más lehetőséget, nincs más opció pillanatnyilag. Köszönöm szépen. A konzultációk magukban foglalták a poliszáriót is, legalábbis ezt szerettük volna. Más érintettek, nem kormányzati érintettek, illetőleg a választott hatóságok Marokkóban, a regionális tanácsok és hasonló testületek nyugat szaharában is jelen voltak igyekeztünk a poliszárióval tárgyalni ebben a témában. A kérdés az volt, hogy ők hozzájárulnak, vagy nem járulnak hozzá. Nem válaszoltak pozitívan a mi felszólításunkra, ezt megismételtük, és, és megint csak az történik, hogy ők nem válaszolnak. Tehát, nem, sem, tehát se elutasítás, se elfogadás nincsen. Tehát eh, ez a mi válaszunk. A Polisario közzétett első alkalommal, amikor fordultunk egy sajtóközleményt, amelyben azt mondták, hogy ők nem értenek egyet a megállapodással. Nem azért, mert a megállapodás létezik, hanem a tárgyalásokon nem ők az egyetlen tárgyaló partner, erre hivatkoztak, tehát nem tartalmi elutasításról van szó a Polisario esetében, hanem egy inkább politikai kinyilatkoztatásról. És a kérdés most az, hogy az ENSZ, mi, vagy az, tehát miért az EU miért nem tekintheti kizárólagos tárgyaló partnernek a poliszáriót? Nagyon egyszerű válasz. Egyszerűen az a tény, hogy az EU tagállamok közül egy sem és persze más országokról is beszélhetünk az ENSZ tagok közül, mert ők nem ismerik el Polisáriót, sem azt a köztársaságot, amit ők kikiáltottak, tehát a harai demokratikus köztársaságot. Ez nincs elismerésége ennek az országnak, és ezt tényként figyelembe kell mennünk, hogyha tárgyalni akarunk a politikai valóság, a diplomáciai valósággal együtt szerintem objektív tényt alkot. Elnök úr, többen is hozzászóltak a tagok közül olyan értelem, amit én kommentálni szeretnék, hogy az ENSZ mit gondol erről, az egyik kérdés, hogy miért sietünk. Remélem jól idézem. Tehát miért igyekszünk ezzel a szavazással? Egyrészt az első kérdésnél Köhler úrat hallották, az Inte és az Afet előtt is beszélt hónapokkal ezelőtt, és az Enc és Köhler úr is ide tartozik. Nem foglal állást ebben a kérdésben, eltekintve attól, hogy az EU és más felek az egész világon a, ne, a nemzetközi jogot be kell, hogy tartsák. Tehát a biztonsági tanácsnak vannak határozatai, ezt, ezt tekintjük ilyennek, és olyan módon kell fellépniük, amely nem veszélyezteti és nem előlegezi meg az ENSZ nyugat folyamatát tehát az a javaslat, ami most az asztalra került, az eleget tesz ezeknek a feltételeknek, mint az ENSZ szabott. Tehát ez nem az ENSZ-szel nem megyünk szemben, ez igencsak kompatibilis. A második pont, hogy miért igyekszünk annyira, miért nem várjuk meg a december 4-ét. Először is ne felejtsük el, hogy December 4-én, 5-én lesznek tárgyalások Genfben. Ez az első ilyen egy évtizeden belül, és azt kell, hogy mondjam, nem lesz ez az utolsó ülés, tárgyalás, ez egy szívós folyamat lesz, különböző felek között, akik nagyon-nagyon más véleményen vannak, és sok idő fog kerülni, hogy hidat építsünk ezek között, amíg egy konszenzus alakul ki, amit mindenki el tud fogadni egy megállapodás keretében. Amit mondani akartam, hogy a december 4-i találkozó egy, egy sorozatban csak az első, és ha sikerül haladni az ENSZ folyamat keretei között, de ez szerintem az a következő Európai Parlament mandátumát is meghaladja. Le Londasszony az előadó. Merci. Köszönöm szépen. Visszatérnék az ENSZ problematikájára és a különleges megbízatra Kollerúra. Van egy két nappal ezelőttről datált ENSZ határozat szóról, és az a döntés született, hogy hat hónapig lesz majd hatályban a minusz, nem pedig egy évig, tehát kicsit gyorsabban kell mindent megtenni, míg április 31 április 30 előtt meg kell oldani ezt a problémát. Éppen ezért fontos az ütemezés kérdés. Másrészt viszont Kóler úr képviselőjével tudtunk egyeztetni, és ha minden jól megy, akkor majd Kóler úr személyesen is. És nekünk mindent meg kell próbálnunk, Nekünk sosem mondta az sem Kohler úr, sem a képvisel, az őt képviselő személy, hogy meg kell várni decembert, vagy bármi más időpontot ahhoz, hogy szavazhassunk az intában. Úgyhogy a két dolog egymástól függetlenül működik, szerintem ezt érdemes kihangsúlyozni. Kohler úr csapata is egyébként járt a helyszínen, és szerintem körülbelül ugyanaz a benyomásunk mindenkünk, hatalmas gazdasági, környezeti, környezeti fejlesztéseket látunk, és ez egyértelműen a Szahara, nyugat-szaharai lakosoknak kedvez. Egészen egyértelmű, hogy egy gazdasági fejlődés történt, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Negyedik dolog, Mária Elenának szeretnék válaszolni. Nagyon fontos, a nyomonkövethetőség erről tényleg, ezzel kapcsolatban tényleg nagyon szigorúnak kell lennünk, tudnunk kell, hogy mely termékek származnak Nyugat-Szaharából, és szerintem a marokkóiakkal ezzel majd lehet, hogy egy kicsit vitába keveredünk, mert nem biztos, hogy az időzítésről is ugyanúgy gondolkodnak, mint mi. jó lenne, hogyha elért tudnak érni, vagy el tudna érni a bizottság, hogy a marokkóiak tényleg pozitívan viszonyuljanak ehhez. Tehát a nyomon követhetőségre törekszünk. Egyébként pedig minden elhangzott, azt hiszem mindenre tudtam válaszolni. Hegyi Hautalának még egy dolgot, amikor ott jártunk, Nyugat-Szaharában, Tiziana Begin asszony, Heidi Hautala és jó magam jártunk a helyszínen, és a misszió során nem érzékeltük, nem érzékeltünk semmiféle biztonsági problémát, tehát a nyugat-szaharaiakat ilyen problémák nem fenyegetik. Egyeztetünk a poliz, polizárió féle E, személyekkel, onnan származó személyekkel beszélgetünk, civil szervezetekkel, poliszerió pártiakkal, poliszerió ellenesekkel, és mindenkivel rengeteg időt töltöttünk. Ejunban is jártunk. Azt nem tudom, hogy hajnali kettő és három között mi történt Tajúban, itt állítólag történt valami, hát erről nekünk senki semmit nem mondott. De a, a gazdasági fejlődés az egyértelmű. Kóler úr munkáját segítenünk kell, meglátjuk, mi történik majd Genfben, és az biztos, hogy minden gyorsan fog történni, mert április 30-áig tart a Minurszó meghosszabbított mandátuma, de szerintem elég sokan eléggé elkötelezettek, hogy mi hamarabb megoldjuk ezt a problémát. A marokkóiak is szeretnék ezt lezárni, a megoldást meg kell találni a nyomunkövethetőségre, hogy egy olyan megállapodást sikerüljön létrehozni, amely mindenki számára kielégítő. So Heidi hat a Hautala... Heidi, Heidi Hautala szeretné, szeretném most arról beszélni, hogy mi történt hajnali háromkor. Igen, személyesen utaltak rám. Nekem azt mondták nekem, hogy ami kettő és három között történt, ez lehet, hogy személyes megfigyelés, de a misszióhoz semmi köze. Viszont megerősítették, hogy a civil társadalmi szervezetek, amelyek amelyek, az, amik függetlenségpártiak, illetve önrendelkezés pártiak, őket zaklatták nagyon nagy számú rendőr megállított egy autót, és azzal vádolták a sofőrt, hogy nem volt bekapcsolva a biztonsági jövő, és elvették a jogosítványát. Arról kellett beszélgetnünk tehát ott a helyszínen, hogy miért van ott annyi rendőrautó, állítólag ez szokásos. Laland asszony jelentése viszont minden tiszteletem ellenére nagyon egyoldalú, semmi olyan dolgot nem tartalmaz, amit egy kicsit aktívabb megközelítéssel észlelni lehette, lehetett a júnban. Elnök, hát akkor különböző vélemények vannak erről a jelentésről. Mr. Zahara, so. Módosítók beegyenlításának határideje november 7-e, déli 12 óra. November 7, dél. Ezzel a mai ülésünk végére, illetve ennek a három napirendi pontnak a végére értünk. Jön még a 18-as napirendi pont. Kollégák, kollégák, rövid észrevétel Pulsz úrtól a jelenleg zajló három oldalú tárgyalásokról. Monsieur le Président, merci euh, très très rapidement. Köszönöm szépen, euh, elnök úr. Egész gyorsan, a beruházások screeningéről zajlik most egy háromoldalú tárgyalás, jól állunk. A jövőre vonatkozóan viszont hadd mondjam el azt, hogy természetesen az Európai Parlament kitart a prioritásai mellett, megvan egy megállapodás az egyes és kettes klaszterről, ez a jövőbeli információcseréről szól a, be, a külföldi beruházásoknál. Holnap is lesz egy ülésünk, egy tárgyalásunk a bizottság szerepéről, a technológiákról, a stratégiai infrastruktúráról lesz majd szó, és azt hiszem, azt elmondhatom már most is, hogy elég jól haladunk, és reméljük, hogy az utolsó szakaszban, a télegyenesben is megmarad ez a ritmus. Szerintem, hogyha megvan a megalapodás, az jót tesz a parlamentnek és a tanácsnak is. Szerintem elég hatékonyak a tárgyalások, és eléggé egyelő felek között történik ez a megállapodás, illetve ez a tárgyalás. A bizottság is, illetve az osztrák elnökség is elég hatékonyan halad. Mindenki azon van, hogy mi hamarabb meglegyen a megállapodás, mert tudjuk, hogy az ütemterv rendkívül fontos ebben a témában. Ennyit szerettem volna mondani elnök úr a három oldali egyeztetésekről. Köszönöm szépen! Oké. Okay. Jó, nincs kérdés. Jó. 20-as napi rendi pont, egyéb kérdések, nincs semmi, és ez a következő ülésünk november 19-én és 20-án lesz. Köszönöm szépen. Kellemes estét.